Colleagues, would you please take your seats? Kedves kollégák, leülne mindenki, hiszen szeretnénk elkezdeni az mai ülésünket. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák, folytassuk a munkánkat a nagy nyári vakációk után. Ismételten ügyésedik tehát a szakbizottságunk. A napi rendünkön pedig egy sor nagy izgalmas kérést láthatnak. Az Európai Ombudsman éves tevékenységéről szóló éves jelentésről kell majd, hogy szót aztán az Európai Föderalistáknak a véleményét is, vagy kérdését is megvizsgáljuk, ezen kívül csoportos petíciókat is tanulmányozni fogunk. A államkert irányelvvel kapcsolatosan szó esik majd egy olyan irány erről is, ami a tűzeg kitermeléssel foglalkozik, és megvizsgáljuk, hogy az adott és érintett irányelvet nem sértették -e meg, és hát egyéb, egyéb petíciók is, egyéb panaszok is majd napirendre kerülnek, többek között olyanok, amelyek olyan helyzetten foglalkoznak, mint a közigazgatási szervek által történt késedelmes kifizetések. Több országot érint ez, akár ö, többet is említettünk, de többek között Olaszországot. A teremben jelen van, illetve jelen lesznek majd petíciók, benyújtunk többek között a 8-as, a 10-es, a 11-es, a 15, 17 és 18-as ponthoz kapcsolódani a benyújtók jelen lesznek a teremben majd. Nos, mindezen információk alapján javaslom, hogy a napi rendet hagyjuk jóvá. Kollégám. Köszönöm szépen, elnök azt a Két módosítási javaslat a kívánsággal élnék. Az egyik a mai napi rendre vonatkozik a 42-es petíciót, szeretnénk a B petíciók sorából az A petíciók átsorolni, tehát a 42-esről lenne itt szó. És a másik óhajom az októberi ülésünk napi rendjére vonatkozik, ott a 9-es petíciót szeretném a ma esti koordinátori ülésen még egyszer megbeszélni miért is került ez napirendre, miért olyan sürgős, arra szeretnék eh, nék nyilatkozni. Tehát az első kérésem az a mai napirendre vonatkozik a 42-es B petícióból, csináljunk egy A petíciót, és akkor a koordinátori ülésre is lenne egy javaslatom, hogy beszéljük meg azt, hogy az októberi ülésünkön kerüljön a napirendre a 9-es petíció, vagy sem. Helmer kolléga. Elnök asszony, én a 15-ös ponttal kapcsolatban szeretnék szólni. Kérdezném a, a arra vonatkozóan lenne kérdésem, hogy ez elfogadható -e ez, és itt az uniós jog megsértős van szó a 15-ös pont, azonban úgy tűnik, hogy ez egy általános kérelem az Európai Parlamenthez, ugye a fiskális unió létrehozására vonatkozóan. E, itt egy új szakpolitikai területre van szó, amely e, bizonyos képviselők számára fontos, de most akkor ezzel kell foglalkoznunk, vagy pedig azzal foglalkozunk, hogy a polgárok az ellen felszólalnak, hogy az uniós jogot megsértette. Vertman kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, lenne egy kérdése. A spanyol tengerparti ügyekkel kapcsolatos koordinátor vagyok, ebben a munkacsoportban dolgozom, éppen ezért ezzel kapcsolatos ügyekben hozzám fordulnak a polgárok, és ma délelőtt tudtam meg, hogy egy nagyobb telek, amelyet kisártítottak már a helyi polgároktól, vannak fényképek is erre vonatkozóan, hogy a kormány részéről nyilvánvalóan be akarják építeni ezt a telket, és kérdezném a bizottság, hogy ismeri-e a bizottság ismeretes ez a tény a bizottság számára, tudnak erről, és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a panaszosok, a polgárok eh, jogait megvédjék. Köszönöm szépen. Rispetto Köszönöm szépen. Nos, hogyan is reagáljak mindezen hozzászólásokra? Járulnak a felvetése. Kérdezzel kapcsolatosan a titkárság feljegyezte az ön felvetését a 42-es petícióval kapcsolatosan, és a másik felvetését pedig majd a koordinátok ülésén fogja megtárgyalni, arról majd akkor a későbbik során részletesen fogunk tudni vitát folytatni. Ami pedig Helmer úrnak a hozzászólását illeti, azt mondhatom válaszként, hogy akár csak a többi petíció, amely befut hozzánk, mérlegelés tárgyát képezi a koordinátok ülésen először, utána pedig a szakbizottsági tagoknak a körében, akik megvizsgálták a befogadhatóság kritériumát, és világos az, hogy a megtárgyalására a petíciónak csak akkor kerülhet sor, amennyiben, akkor is amennyiben az a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Ugye nagyon szélesen fogalmaz az alapszerződés, meghatározásra került ugyanakkor a szakbizottságunk hatásköre, és felhatalmazás van arra, hogy ezt a petíciót is megvitassuk, anélkül, hogy elébe mennénk annak, hogy milyen konkrét iránymutatást tartanánk adott esetben helyén valónak a költségvetési unió tekintetében. Tehát semmiféle ilyen vélemény így nem fogunk közölni, de nyilvánvalóan majd a kollega jelen lesz azért, hogy részletesebben tárgyalja az érveit. Ami pedig Bertán asszonynak a felvetését illeti, mit is mondhatok? Az, hogy még nem ismerjük kellő részletességében a tényállást. Úgyhogy David Lowell kell, hogy várjuk a választ a bizottságnak, és akkor annak a választnak a fényében fogunk tudni dönteni arról, hogy hogyan járjon el a szakbizottságunk. Most visszatérnék a napi rendünkre, a napi rendnek a jóváhagyására. járul. Te de csak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan megadom a szót. Kérném, hogy járuljanak hozzá a mai napi rendünkhez, és aztán rátérünk további ügyrendi pontokra, napi rendi pontokra jár, képviselő úr. De Vertman asszony kérdésére szerettem volna reagálni, tehát hogy az egyéb kérdések pont alatt még foglalkozhatnánk az ő kérdésével holnapi napon. Tehát, hogy az ő felvetését ne vesszen el, tehát holnap az utolsó naprendi pont alatt javasolnám, hogy esetleg eh, foglalkozunk még ezzel a kérdéssel. Rendben, akkor elfogadjuk a mai napi rendet? Igen. Jó. Köszönöm szépen. és a június 19. ülésünk jegyzőkönyvét is jobbá kell még hagynunk, ott nincs semmiféle ellenvetés a kollégák részéről. Akkor ezzel el is fogadtuk a jegyzőkönyvet. Hármas napi rendi pont, az elnök közleményei, ezt már részben kipipáltuk. Mivel a napi rendet elfogadtuk, és a, a petíciók elfogadhatóságának vizsgálatával kapcsolatos kérdéseket is rendeztük. Jár úrnak is volt ugye egy kérelme, aztán egy másik kolléga. A 2011-es évből származó 0757-es petíció újabb vizsgálatát kérték, további ilyen irányú kérések nem érkeztek hozzám, és akkor így kérném, hogy akkor a mellékletet is ezek, ennek megfelelően fogadjuk el. Nincsenek további kérelmek, akkor... Vetlen asszony szót kért, de hát ez a szókérés már megtörtént, és most akkor az marad hátra, hogy Kerenkötinek, illetve a tisztviselőnek nevét megemlítsem, 25 éven keresztül dolgozott ő az Európai Parlamentben, ez az utolsó ülés, amelyen részt vett, gratuláljuk neki, mindenképpen kiváló együttműködésünk volt, íme hát hallotta kedves kolléganő a kollégáknak a reakcióját, ez egy, azt hiszem, hogy egy megerősítése annak a szomorúságunknak, amely ö, övezi az ön távozását a körünkből. Nagyon-nagyon értékes volt az ön munkája, és a kényes pillanatokban, a nehéz pillanatokban is mindig Válbete tudott velünk együtt dolgozni, úgyhogy köszönetet mondanánk valamennyi legyen. Dopo proporrò anche ai colleghi és hogy a későbbiek során akár más formában is érezzük a köszönetünket, elismerésünket a kollégamunk irányába. Szavazásra kerítünk most sor, kettő jelentés van itt előttünk, ezekről szavazunk, kérem szépen. Il primo rapporto uh, all'ordine del giorno in Az első jelentés. Az Európai Ombudsman 2011 évi tevékenységére vonatkozó éves jelentés, amennyiben nincsen hozzászólás, akkor egyből a, választ, a szavazásra tudunk sort keríteni. Megnyitom a szavazást, és a hármas módosítóról szavazunk, és a négyes bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Négyes, a 13 per A mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Decker 5-ös módosító, 17-es mellette ellene tartózkodás, jóváhagyva. 6-os mellette 19-es perkezdés szóbeli módosítóval vannak-e ellenvetések a szóbeli módosítóval kapcsolatosan nincsenek, akkor szavazhatunk a hatos módosítóról, 19 es perkezdés mellette a módosítóval, mellette ellene tartózkodások kérhetem, hogy szavazunk újra meg kell, hogy számoljuk világosabban. Sőt, javaslom, hogy elektronikus úton módon járjunk ezúttal el. Kicsit csak meglepett ez a dolog, hogy a szocialisták ez ellen szavazna. Igen, a polgári kezdeményezéssel vannak gondjaink, ebben tudatában vannak. Elég későn ismertük meg ezt a problémát, de később egy módosítóval ezt próbáltuk orvosolni, és hát próbáltuk egy egyszerűbb eljárást a polgári kezdeményezés számára biztosítani, hiszen nagyon sok dolog eddig akadályozta az ő ö, ö, részvételüket, és, és én azért reméltem, mivel itt valóban egyszerűsíteni szeretnénk a polgárok eljárását, ezért reméltem, hogy ezt a ezt a módosítót elfogadják. Cashman kolleg, a, a szavazással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy általában a szóbeli módosítóról kapunk egy szöveget, egy, egy másolatot, tehát talán hasznosan, de ha Auken asszony eh, de, mondja az elnök asszony, itt van a szóbeli módosít. Auken asszony, itt eh, kiegészítjük a szöveget azzal. Azt hittem, hogy a szövegben megjelent az, amivel kiegészítjük ezt, mondja Aukán asszony. Elnök asszony, igen, én megkaptam a szóbeli módosítat, éppen ezért azt gondoltam, hogy mindenki más is kapott egy példányt ebből. Átmehetünk, végigmehetünk a szóbeli módos, a hatos módosított módosítaná ez. A, a bekezdés végén, a legislation törvényalkotás szó után ensúrunk, tehát biztosítani kell azt, hogy ez az eszköz ne legyen technikai követelmények tekintetében túlságosan megterhelő a polgárok számára. Ez lenne a szóbeli módosítónak, tehát a szövege. Tehát akkor megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. plus plus yours. Plus one, because my machine doesn't. Nos, akkor hagyjuk a módosítót. 19-es mellette, és egy tartózkodás volt. Következzék most a hetes módosító mellette ellene tartózkodások jóváltuk. 8-as módosító, 22-es bekezdés, ez oka fogyottá vált, mert hogy jóváltuk az előzőt, 9-es következik, 23-as bekezdés Vertmán asszonytól mellette, ellene tartózkodás jóváltuk. Egyes módosító. A preambulum bekezdés technikai jellegű mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk, kettes módosító, Bikertől, egy mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva. És a zárószavazásra kerítsünk most sort az egész jelentésről mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk. Most pedig következzék a vélemény a 2013 évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásrákról. Előadó Szelebrakosz úr, Szelebrakosz úr kíván ezt szót kérni? Nem. Rendben, akkor pedig szavazzunk. Szavazunk. Most az egyes módosítóról a, a 3 per A bekezdésről mellette ellene, ellene, ellene tartózkodás elvetettük. Kettes módosító, Becker módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. És akkor jöhet a zárószavazás a teljes véleményből mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák, akkor ezzel kész vagyunk, és most pedig jöhet a következő napi rendi pontunk. Az Európai Ombudsmannak az Európai Bizottság elleni 2000 591 per 2010-es panaszt érintő vizsgálatáról szóló külön jelentésről. Oken asszony kapta meg az előide funkciót, megadom a szót, hogy megnyissa a vitát. Köszönöm szépen. Dánul beszélek, mondja a hozzászóló. Michael Cashman viszont elmenekül. Dánul beszélek erről a dosszéról, mert egy sor komplikáció van ezzel a petícióval kapcsolatosan, és ezért anyanyelvemen kívánok szólni. Miről van is szó? A, az Európai Ombudsman külön jelentése némi jogi nehézsége jár, és itt a petíciós bizottságban az a mi feladatunk, hogy megvédjük az állampolgárokat. Világos, amikor elolvassuk az ombudsman válaszát a bizottságnak, és a bírálatokat a bizottság irányába az osztrák ügyel kapcsolatosan, akkor világosan kitűnik, hogy ugyanaz a hatóság végezte az értékelést, mint amelyik az építkezésben is érdekelt. Véleményem szerint itt összeférhetetlenség van, hiszen nem nekik kellene ellenőrizni azt, hogy itt rendben történtek a dolgok. A jogalap itt nem világos. Ami viszont világos az az, hogy javítani kell az jogalapot, hogyha segíteni akarunk az állampolgároknak. Itt kell nekünk közbelépni. és nem pedig az állampolgárt kell bírálni. Második dolog, amikor van egy projekt, és a, az állampolgárok úgy látják, hogy folytatódik egy építkezés akkor hogyan lehetne úgy eljárni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy már előzőleg nem sértették meg az európai jogot. És itt erről van szó az osztrák esetben úgy néz ki, mintha minden megtörtént van, és a fal, és falhoz állítottak minket, és ez tulajdonképpen egy postmortem javaslat, az, hogy ex ante értékelést végezzünk. A VVM irányelvben biztosítani kell azt, hogy hogy lehet a dolgokat úgy igazítani, hogy az állampolgároknak elég idejük legyen a reagálásra, hogyha a jogaikat lábbal tiporják, akkor legyen lehetőségük arra, hogy lépjenek, és legyenek megfelelő szankciók. Vagyis kezdjenek egy szabály szegési eljárást. Az ombudsman jelentésével kapcsolatosan két fő kritika említendő meg a jogalap, elegendő-e a jogalap? Másodszorban az állampolgár bevonása, hiszen az állampolgár csak nagyon késői stádiumba lép be a felülvizsgálati eljárásba a véleménytervezetben el kellene mondani, hogy feltesszük a kérdést, két kételjeink vannak a jogalapot illetően, sőt, arra is szükség lenne, hogy elmondjuk az állampolgár véleményét a bizottság elhanyagolta, nem vette figyelembe. Bármi legyen is a mi végleges véleményünk az ombudsman jelentéséről, az biztos, hogy jogbizonytalanság van, erről lehetne vitatkozni, de mégis a konklúzió ugyanaz, mire van szükség arra, hogy az irányelvet javítsuk, mégpedig ott, ahol hiányos. És éppen ezért úgy gondolom, hogy igen fontos, hogy a kollégáink közbelépjenek. Tudjuk, hogy milyen sok dosszéval foglalkozik a mi szakbizottságunk a VVM irányelvet illetően. És felmerül a kérdés, a szengedélyezés kérdése, ez nem csak itt, hanem más bizottságokban is. Szerintem ezt a javaslatot konstruktívan kell megvizsgálni ahhoz, hogy jó megoldáshoz jussunk el. Köszönöm, Oken asszony. Először is átadom a szót a bizottság képviselőjének, majd pedig a kollégáknak. Dr. Bregland. Thank you, Madam Chairman. As indeed the, the issue is complicated, I will... Köszönöm. Mivel komplikált ez a dolog, hát nem Dánul fogok beszélni. Köszönöm Ogen asszonynak, hogy a dolog lényegére tapintott. A hatás vizsgálati irányelvnek hiányosságai vannak, és a szakbizottság, valamint a bizottság is csalódott, vagyis a lényeg az, hogy javítani kellene ezen a rendelkezésen. Viszont pozitív dolog, hogy október 23-án a bizottság javaslatot fogad el azért, hogy a hatásvizsgálati irányelvet módosítsa és szerintem ebből az alkalomból, hiszen ez a javaslat eljut a parlamenthez és a tanácshoz, jó alkalom nyílik az intézmények számára ahhoz, hogy javítsa a lényegét a hatásvizsgálati irányelvnek. Ezt szerettem volna mondani, és természetesen jobban is lehetne kommunikálni a panaszos félel, a az ombudsmannal is, és itt az ombudsman kapcsán az egyik probléma az volt, hogy nem találta meg a dossziéban azt, hogy milyen sok kapcsolatteremtés volt köztünk és a hatóságok között. Elmondtam, hogy nem jó alkalom volt most az állapotok számára, hiszen a harmadik autóút vagy stráda esetében, amely a Bécsi reptére vezet, egy új hatásvizsgálat készül itt van a kezemben az engedély, és van már egy jogi szakértői vélemény, 28, egyébként 28 fellebezés volt az engedély ellen, beleértve ezt a petíciót, úgyhogy ezzel foglalkozni fognak. Elnök, köszönöm, Bosszináró úr. Tehát akkor Auken képviselő asszony példát követően én is olyan nyelvemen románul fogok szólni. Az első megállapítás. Ez mégis olyan, mint egy deja vu. Nagyon késői, későn reagál a bizottság, és hát elég nehézkes reakciót látunk az osztrák, a tagállami hatóságoktól, és tulajdonképpen ez vezetett aztán különböző konfliktusokhoz, és ezzel foglalkozott, és aztán az ombudsman. Aztán a második dolog az az érdek ellentét. Úgy eh, nem tudom, eh, hogy néz ez ki, de az osztrák jog nem állapította meg ugye ezt az érdekellentétet, és most pontosan ez a vita tárgya. De hát nyilvánvaló, hogy érdekelentétről van szó, amikor egy befektető saját maga fizet aztán a környezeti hatásvizsgálatért, nem a, hatóságok, nem a közféra finanszíroz egy ilyen vizsgálatot, hát akkor most mégiscsak véleményt kell alkotnunk arra vonatkozóan, hogy tetszik ez nekünk, vagy sem ez az eljárás. Ami a jogalapot illeti az érdekellentéttel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy vitatható. Ezt még úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálnunk az osztrák jog szempontjából. És még egy fontos elem. Az ombudsmantól rendelkezésünkre bocsátott dokumentum ugye az építési szándékra vonatkozik, arra az építési tervre, amely a további létesítményekre vonatkozik. Ugye a Bécsi reptér neki nem feltétlenül a kifutópályára, hanem a további létesítményeire vonatkozik. Igazából ugye azok azok, amelyek a szennyezést okozzák. Ugye zajártalomról beszéltünk, a kibocsátásokról, általában ezek okozzák ugye a szennyezést. Aztán van egy harmadik pont, és a harmadik kifutópályát megépetését is tervezik jelenleg a Bécsi reptére, és ugyanazok az osztrák hatóságok, ugye egy átfogó tanulmányt eh, állítottak össze a környezeti hatásokra valamennyi véleményt, itt figyelembe vettek, legalábbis én így tudom, itt a panaszossal és párbeszédet folytattak, de itt még egy dologra kitérnék Ugye most ez ellen a tanulmány ellen éltek panaszak, különböző érveket soragoztattak itt fel, és, a, és az uniós, és az uniós irányelv és az osztrák jog alapján ugye mások a kritériumok. De ezek mind csak közvetetten hozzánk eljuttatott információk. Egyrészt ott vannak a bizottságtól származó információk, aztán a részben az osztrák hatóságoktól, illetve a panaszostól származó információk, és hát árnyék előadóként e, és, és a szociáldemokrata frakció koordinátoraként is azt szeretném javasolni, hogy az illetékes osztrák hatóságokkal szervezzünk meg itt Brüsszelben, vagy akár Bécsben egy találkozót, ugye itt van ez a környezeti hatásokról szóló jelentés. De itt nem a nem a kifutópályáról van itt szó, hanem igazából itt az lenne érdekes, hogy a további létesítmények milyen hatása, környezeti hatásokkal járnak. Éppen ezért javasolnám az előadónak, illetve az árnyék előadónak is, a néppárti eh, árnyékelőadó úrnak, hogy annak érdekében, hogy valóban a tényeken alapuló, valóban megalapozott véleményt tudjunk kialakítani, így ö, ö, tegyük meg ezt a lépést. Jár kolléga kapja meg a szót. Becker árnyék előadó nevében szólnék, ugyanis ma nem lehet itt szeretnék erre a javaslatra kitérni, Viktor javaslatára. Ugye most az a helyzet, hogy nagyon sok az információ, ezek néha ellentmondanak egymásnak. Összességében általánosságban azt mondhatjuk, hogy alapvetően kommunikációs probléma lépett fel a bizottság és az ombudsman között. Ausztria maga úgy nyilatkozik, hogy mi mindig benyújtottuk a bekért dokumentumokat, tehát senki sem érzi magát bűnösnek ebben az ügyben, de valami mégis félrement és félre sikerült. Becker kolléga azt kérte, hogy petíciós szakbizottságként itt zárjuk ezt rövidre, hogy így mondjam, és és próbáljunk meg az osztrák hatóságokkal, az ombudsmannal és a bizottsággal egy találkozót szervezni, és valahogy beszélni ezekkel a felekkel. Hogyha Becker kolléga jól e, értesi, e, tájékoztatott engem, akkor az előadó, illetve az árnyék előadók számíthatnak arra, hogy Bécsben majd fogadják őket, és ott elmondják az ő szempontjaikat, és mielőtt itt, itt szívinfarktus kapnának, hát ezt nem tényfeltáró misszióként kell aztán elszámolni. Hát nincs túl messze Bécs, oda tudunk utazni, az előadó, az árnyék előadók, akkor ott információkat szerezhetnének, ezt önálló útként megszervezhetnénk, vagy pedig Viktor javaslatára reagálva, igen, Brüsszelben is ezt letutatjuk, de az ombudsmannal, a bizottsága és az érintett tagállammal úgy gondolom, hogy még egyszer meg kellene vitatnunk ezt az ügyet, hogy mégis mi az, ami itt félre sikerült, hiszen hogyha az eredményekre koncentrálunk, akkor láthatjuk, hogy valami itt nem jól sikerült, csak éppen senki sem akarja ennek a terhét magára vállalni. Végső soron majd megállapíthatjuk azt, hogy hogy most a, az irányelv vagy a rendelet nem igazán optimális, akkor a szakbizottságoknak megfelelő javaslatokat terjeszthetünk be mi is, mint petíciós szakbizottság. Honorable Vertman. Vertman kolléga, köszönöm szépen akkor úgy gondolom, hogy rosszul közelítjük meg ezt a kérdést. Igen, itt valamit változtatni kell az irányelven, tehát nyilvánvaló, hogy vannak gyenge pontja. és hát az a javaslat, hogy minden érintett felett egy asztal mellé ültessük, hogy megoldást találjunk, és hogy egyáltalán az okokat feltárjuk, hogy mi is ment itt félre, hát ezt tartom a legkonstruktívabb javaslatnak, és nagyon örülök, hogy Bécs ezek szerint nincsen messze Brüsszeltől. Dr. dottor Breckland vuole replicare. ¿eh? Dr. Breckland eh, szinte reagálni kíván. Well, I'm very much in favor of... Támogatom azt, hogy kommunikáció legyen a partnerek között. Talán még korai Bécsbe menni, ha öt szemét ködünk Bécsbe, az időit számít. A petíció előterjesztők, az IAE irányelv számít itt. Az világos, hogy az irányelv mit mond. Nem erről vitatkozunk itt. Elmondhatok volna, hogyha a bizottság azonnal indított volna egy szabályszegési eljárást, akkor lehet, hogy még bíróságra se kellett volna menni. Nem szeretném, ha összezavarodna ez az ügy. Azért vagyunk itt, hogy a jövőről beszéljünk ebben az évben, mert lehet, hogy jogi tanácsot kaphatunk, igaza van az ombudsmannek, a bizottságnak is, a bizottságnak igaza van, akkor meg kell változtatnunk az irányelvet. Akkor e célból nincs értelme Bécsbe menni. Mi történt? Az egyik bírálat az volt, hogy a harmadik kifutó, azt hiszem, hogy azt már megépítették, itt a lényeg az, hogy mi történt a reptér első bővítésekor. Nekem ez a megközelítésem, tegyünk javaslatot, de ne menjünk Bécsbe. Kopenhága kis messzi vannak, tudod, az én unokáim, meg az életem, stb. Dr. Breckland. Thank you. I think we... Dr. Breckel, köszönöm. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a hatásvizsgálati irányelvet meg kell javítanunk. Most kész tények előtt állunk, és meg kell találnunk a gyógyírt, javítanunk kell, és azt is meg kell érteni, hogy az osztrák hatóságok, amelyek ellen a bizottság szabályszegési eljárást indított, most megpróbálnak minden tőlük telhetőt megtenni. Múlt hétfőn Bécsbe beszéltem az osztrák hatóságokkal, és azt mondták, hogy készen állnak arra, hogy Brüsszelbe jöjjenek, és minden információt megadjanak ennek a szakbizottságnak, azért, hogy önök biztosak legyenek abban, hogy ők is mindent megtettek azért, hogy a, az irányelv javuljon. Nos, meghallgattuk a kollégákat, való, hogy meghívhatnánk az osztrák hatóságokat, hogy itt Brüsszelben találkozunk velünk. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnk ezt preferálna, és más kollégák is. Van még kellő idő előttünk azért, hogy megszervezzük mindezt, rögzítsük ennek az időpontját, és ennek keretében még idő is lenne arra, hogy a véleményüket tovább alakítsuk. November 6-ára terveztük, ezt a, terveztük be ezt a jelentést, következésképpen van lehetőség arra, hogy az osztrák hatóságokat meghívjuk. Begyegyeli asszony. Van egy kérdésem a bizottsághoz. Az irányelvet hogy fogják kiegészíteni? Úgy látom, hogy problémák vannak ezzel. Van valamilyen eljárás? A petíciós bizottság ezt követheti? Vagy az önök kezdeményezése az, hogy módosítsák a szabályokat, és majd ezután kezdjük meg a vitát róla? So the commission has launched a... a bizottság tanulmányt rendelt meg arról, hogy a hatásvizsgálati irányelvnek milyen ezzel az irányelvvel milyen gondok vannak, és október vége a határidő, majd pedig javaslatot tesz a bizottság a tanácsnak és a parlamentnek erről a módosításról. Még nem tudom, hogy mikor küldjék meg az új irányelvjavaslatot, javaslatot, önöknek, de az önök tapasztalata ezzel kapcsolatosan igen gazdag, és jó lenne ezt hasznosítani a hatásvizsgálatról. Elnök, igen, akkor véleményt kérhetek erről. Nagyszerű. hogy ismételten hát köszönetet mondok, és akkor ezt a pontot ide is zárhatjuk. Következik az első mai, mai petíció, Hartmut Pennenberger prezentálja ezt a terjesztette be ezt a petíciót, német állampolgáról van szó, 11 ezer aláírás kapott a petíció, és légszennyezésről van itt szó az érthetségben, amely határt alkot Németország és Csehország között. A petíció benyújtója, ebben itt van a teremben, megkapja a szót 5 percben. a szó. Sehr geehrte Damen und Herren! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! a elszegységben a légszennyezettség már évtizedek óta foglalkoztatja a lakosságot. A magas kéndioxid terhelés miatt már kiterjedt területeken kihalt az erdő az elszegységben, és hát először az erdő hal ki, majd ezt követően az ember. Azáltal, hogy a cseh szén tüzelésű erőművekben a 90-es évek elején szűrőberendezéseket építettek be, ezzel csökkent a kén-dioxid kibocsátás, és hát reméltük azt, hogy így a légszennyezettséggel kapcsolatos problémák lépésről lépesen megoldhatók lesznek. De ugyanakkor 2000 óta, mióta délkeletről, amikor délkeletről fúj a szél, akkor nagyon komoly légszennyezettséget tapasztalhatunk. A cseh medencében találhatók azok a vegyüzemek, amelyek az okai ennek a légszennyezésnek. Itt nem arról van szó, hogy, hogy itt a rossz szagok érkeznek a cseh széllel hozzánk, hanem arról van szó, hogy az ott élő emberek, és különösen a gyermekeink egészsége miatt aggódunk. Az egyik középiskola Obenhau 400 diákja, mondja ezt az iskolaigazgató, 400 diákjából az igazgató szerint bizonyos időjárási viszonyoknál 40-en is rosszul lesznek, hány ingerük van, és haza kell, hogy küldjék őket, és hát ez nem elfogadható. A különböző egészségügyi problémák, szív- és érrendszeri problémákban, a hasmenésben, orvérzésben, a légútak irritációjában testesülnek meg. Bizonyos bizonyos szélviszonyoknál, légszennyezettségnél lépnek fel ezek a problémák. Tehát itt ebben a mi régiónkban a szívbetegségek, a rákos megbetegségek, megbetegedések, a bőrbetegségek és a légúti betegségek aránya 20%-kal magasabb, mint az átlagos értékek a százországi tartományban. Éppen ezért az itt élők segítséget várnak az Európa Parlament petíciós szakbizottságától, hogy megoldásra kerüljen ez a probléma, és pozitív döntés szülősen. Itt valóban tenni kell valamit annak érdekében, hogy a csehországi ipari létesítmények a jövőben ne veszélyeztessék az egészséget, és ez a cseh lakosságnak is csak jó lehet. A cseh köztársaságnak ehhez uniós segítségre lesz szüksége, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket finanszírozni tudja. A szállópor és a nitrogéndioxid esetében ugye az Európai bizottság különböző eltéréseket tett lehetővé a küszöbértékeknél, de úgy gondolom, ez hosszú távon nem megoldás. Köszönöm szépen a figyelmet, és a legjobbakat kívánom a jövőjük számára. És akkor még egy érintett Kürten asszony hozzászólását is meghallgathatják. Én is egyike vagyok azon sok polgárnak az érthetségben, akik szenvednek a légszennyezettségtől. Amikor délkeletről fúj a szél, akkor folyamatosan gyomor problémákkal, felfájással, rosszul léttel, levetségekkel, hogy küzdjek. Heteken keresztül beteg voltam, mert az orvosom már nem is tudott segíteni rajta. Tehát kérném szépen a bizottságát, hogy a, az érthetségben lakókat támogassa, segítse valamilyen módon, hogy végre mi is tiszta levegőt lélegezhessünk be, és a gyermekeink egészségét megvétessük. Köszönöm. Grazie. Eh, la parola di nuovo. Nagyon szépen köszönöm. Többek adjuk meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm. Ami a légszennyezés egész, ezen esetét illeti, két lehetőséget nyújt a rendelkezés. Az egyik az integrált, az IPPC integrált környezetszennyezési ellenőrzés, itt meg kell nézni az engedélyt, a másik pedig a légszennyezés, a Cleaner for Europe irányelv értelmében, tehát tiszta levegőt Európának irányelv. Megnézzük a problémát a Cseh köztársaságban és Németországban is. Nitrogén-dioxid és PM10 problémák vannak, ami a cseh köztársasággal kapcsolatosan történik. A kötelezettség kapcsolatos kérelmet a cseh köztársaság kérte, de a bizottság kötelezettségszegési eljárásának továbbra is eleget kell tennie Csehországnak. A másik pedig egy indoklással ellátott vélemény született, és ez a bíróság előtt van, Szeptember 17-én válaszolt a cseh köztársaság erre, és egy nagy léptékű programot jelentett be, új törvények és rendelkezések, és a rendelkezések finanszírozása a javítás érdekében. Ami a kéndioxidot illeti, tudjuk, hogy a múltban átlépték a határértéket, de mivel még nincsenek erre minták, most még a monitorozás folyik, még nem indult meg a szabályszegési eljárás. Megnéztük német oldalról is a határ német oldalát, ami a pm 10 illeti, és a kéndioxidot nincs túllépés, az viszont nitrogén-dioxid esében Lipcse, Dresda és Leibniz térségében túlléptek a határértéken, úgyhogy az irányelvnek eleget kellene tenni, és a bizottság erről november elején fog dönteni együttműködési kötelezettség van a tagállamok között ebben az esetben. Németországnak kapcsolatba kell lépnie cseh köztársasággal, hiszen ez határon túlnyúló eset, és a légszennyezési irányelv keretében, vagy annak értelmében mi a cseh köztársaság ellen indítottuk az eljárást, és a monitorozás folyik. Köszönöm szépen, kérnek ezt szót a kollégák. Jár úr. Ja, azt már... Először is köszönet a válaszért. Tehát még egyszer köszönet illeti a petíció benyújtóinak is, hogy eh, eljöttek hozzánk. Hát ennyi polgár nem tévedhetősen még figyelembe vesszük azt, hogy 11 ezer aláírás nem e-mailen érkezett, hanem valóban aláírták ezt a petíciót, tehát valóban óriási problémát jelent ez a térségben, és igen, először kommunikációs probléma lépett fel a tagállamok között, ezt a bizottság is alátámasztotta. Nagyon nehéz volt a cseh köztársasággal konstruktív párbeszédet folytatni és nagyon hálás vagyok a petíció benyújtóinak, hogy azt mondták, hogy nem arról van szó, hogy itt újra mutogassunk és vádoljunk egymást, hanem az értszettségben szeretne mindenki egészségesen élni, és hát egy egészségügyi tanulmányról is szó volt itt, tehát itt nem egyszerűen légszennyezettségről van szó, ahol mire azt mondhatjuk, hát majd egyszer elmúlik, nem, itt igazi valós egészségügyi problémákról van szó, és hát komolyan foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Az lenne a kérdésem a bizottsághoz, hogy a bizottság szempontjából mi is az az egészségkárosító anyag, amiről szó van, és hogy mi fog itt történni. Ugye megemlítették, hogy a cseh köztársaság kérni, te, hogy meghosszabbítassák az eltéréseket. Ezt nem engedélyezték, például ez egy jogsértési eljárást indítottak, de hát most mit jelent ez a panaszosok számára? És a, a, a hogyha a cseh közösség nem úgy viselkedik, ahogy viselkedni kell, akkor ez számukra mit jelent? Tehát a tagállamokkal jó lenne konstruktív párbeszédet folytatni, lehet, hogy túlságosan és technikai szemmel nézem ezeket a dolgokat, de hát én úgy gondolom, hogyha sikerül egy problémát közelről meghatározni, akkor technikailag is meg lehet ezt oldani, hogyha megvannak a megfelelő forrásokhoz. Tehát ezen a másik kérdésem, hogy az ezzel kapcsolatos befektetésekhez nyújtunk-e bármiféle finanszírozási támogatást? Ja, vielen Dank, dass ich hier das Wort ergreifen. Köszönöm szépen. Igaz, hogy nem vagyok a petíciós bizottság tagja, de két véletlen esemény is összejátszik most, én is száz országból érkezem, és az Európai Parlamentben mind a levegő minőségi szabályozás előadója voltam, illetve az ipari kibocsátással kapcsolatos szabályozásnak is én voltam az előadója. Az egyik megjegyzésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy a küszöbértékek túllépése a szállópor esetében a küszöbértékek túlépés ezen kívül a nitrogén dioxid esetében ez nem Németország specifikus vagy száz specifikus probléma, hanem az unió egész területén ez egy nagyon elterjedt probléma, és az lenne a kérdésem a bizottsághoz, hogy azért ugyanis, mert válaszában a bizottság nem reagál arra, hogy a cseh ipari létmesítmények mennyiben tartják be a, a kibocsátási irányelvben leírtakat. Tehát van-e engedélyük arra, hogy túllépjék a küszöbérteket, vagy sem? A bizottság valamilyen oknál fogva válaszában nem tér ki erre. Tudjuk, hogy Európában számos ipari létesítmény, egyszerűen az ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelvet nem tartják be. Van jogsértési eljárás érvény például Franciaország ellen is, és hát azt kívánnám, hogy a bizottság legalább annyit mondjon, hogy hát a cseh ipari létesítmény esetében mi a helyzet itt. Elsősorban vagy csak kizárólag a levegő minőség irányelvel foglalkozik a bizottság, és én ezt nem tartom kielégítőnek, tehát eh, ezt eh, tehát kérnék, kon- vagy reméltem konkrétabb választ is a bizottság részéről. Se non ci sono altre richieste di intervento, darei la parola. Köszönöm szépen. Akkor meg a szót a bizottság képviselőjének, hogy válaszoljon. Chairman, um... Köszönöm, elnök asszony. Valóban két módon lehet foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az egyik a szabályszegési eljárás, arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy a kötelezettségeknek tegyenek eleget, a másik pedig a társfinanszírozás tisztító beredezések felszerelése érdekében, a levegő minőség javítása érdekében a cseh köztársaság részéről ez a teendő. lépt döntöttünk körülbelül 22 tagállam ellen, a 27-ből 22 ellen légszennyezési ügyben, tehát ez valóban horizontális probléma, és így is foglalkozunk a problémával. Svédország, Szlovénia, Svédország, Szlovéniát már elítélte a bíróság, Portugália, Olaszország ügye most került a bíróság elé, várjuk a határozatot, hogy ez a probléma nem csak Németországra és a cseh köztársaságra korlátozódik. Társfinanszírozás lehetséges, a tisztító berendezések érdekében jobb levegőért, úgyhogy itt tartunk most. L'onorevole Jár. Jár, képviselő úr. Még egy utólagos kérdés. Lehetünk optimisták vagy pessimisták, és a kérdésem az ellen, mert hogy általában az élet a kettő között van, tehát van-e olyan intézkedési katalógus vagy lista, amelyben megállapodunk a tagállammal, hogy akkor lépésről lépésre javulást érjünk el, vagy csak szándéknyilatkozatok vannak. Kérném, hogy a bizottság gondolkodjon el azon, hogy itt az elszátségben nem új problémákra van, hanem évek óta fennálló problémákra, és hát az érintett lakos egy idő után elveszti a hitét abban, hogy itt hát valamikor javulás lesz tapasztalható. Tehát hogyan jár el a bizottság? Legalább annyit kérnék, hogy állítsanak össze egy intézkedés csomagot, hogy, hogy valóban lássák, érezzék azt, hogy igen, dolgoznak a probléma megoldása. Különben az ember még azt feltételezheti, tagállam, hogy az adott tagállam csak halogat mindent, időre játszik, és semmit sem tesz. És a végén, amikor már nincs más megoldás, mondjuk 20 év múlva bezárják az adott üzemet. De hát a panaszosok nem ezt szeretnék elérni. Dr. Breckland. Breckland úr kívánja válaszolni. I mean, if... Hogyha az EU törvényhozói módosítják, vagyis meghozták ezt az irányelvet, a tiszta levegőért irányelvet, akkor ennek éppen ez volt a célja, hogy a helyszínen javuljon a helyzet. Az elnököm is beszélt a levegő minőségi irányelvről, akkor, amikor az unió helyzetéről szólt. Igen, igen. Az irányelvet a bizottságnak az volt a célja, hogy a levegő minősége javuljon, de hát ugyanakkor itt vannak ezek a petíciók, ezek befutottak hozzunk, és ezek arról jeleznek, arról adnak jelzést, hogy az irányelvnek gyenge pontjai vannak. Úgyhogy talán ezt figyelembe kellene venni, és ezen gyenge pontjait orvosolni kellene, és megvizsgálni az irányának az átültetését a különböző országokban. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak egy másfajta nyomás gyakorlással kellene élnie, mint ahogy ezt eddig megtette, mert, mint ahogy több kollega is utalt rá, most már nagyon hosszú időt telt el azóta, hogy a panaszosok megfogalmazták első ízben a panaszukat. Hallgassuk meg őket ismételten, amennyiben szót kívánnak kapni, amennyiben úgy vélik, hogy ez fontos és hasznos. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! nagyon nagy várakozásokkal érkeztünk ide Brüsszelbe, hogy a lakosságunk számára talán sikerül elérnünk valamit. És hát itt nem csak a küszöbértékek túllépése az, ami betegét teszi az embereket, hanem az állandó uh, légszennyezettségi terhelés. Ez egyszerűen elfogadhatatlan a lakosság számára. Éppen ezért nagyon szépen kérem önöket, hogy hát az unió hatáskörén belül próbáljanak megoldást találni annak érdekében, hogy miért az értszettségben egy kis javulást észleljünk. A szövetségi kormány és felvettük a kapcsolatot de Röntgen, német környezetvédelmi miniszter úr mindig azt mondta nekünk, hogy e probléma megoldására csak Brüsszelben, uniós szinten képesek. Tehát, hogy bilaterálisan nem lehet a tagállamok között ezt megoldani. Száz tartomány ugyanúgy nyilatkozott, amikor az illetékesekkel felvettük a kapcsolatot, mindig azt mondják nekünk, hogy a helyzet javításának kulcsa Brüsszelben rejlik, tehát kérem, hogy ezzel a kulcsal most már éljenek, és nyissák ki a, a megoldások kamráját, és javítsunk a helyzetet. Köszönöm. Honorable Jár. Jár kollégája szó. Én egy eljárási javaslattal élnék, ha szabad. Én ezt a petíciót szeretném még nyitva hagyni, azt javaslom, tehát ne zárjuk még le és arra kérném a bizottságot, hogy még egyszer tájékoztasson bennünket, és konkretizálja tehát az intézkedéseket, a, azt, hogy a következő időben mikor, mit és hogyan követelnek vagy kérnek majd, és a cseh közösség mit kíván lépni. Tehát konkrét intézkedéseket szeretnék látni. Itt valóban konkrét, bizalomépítő intézkedésekre van szó, hogy érezzék az érintettek, hogy itt valóban dolgoznak a megoldásra, tehát éppen ezért mindenképpen nyitva kell még hagyni ezt a petíciót. Mi sembra che non ci siano obiezioni, eh, ma... Eh, Nos, úgy vélem, nincsenek ellenvetések tekintetben, és valamennyien egyet tudunk érteni járulnak a javaslatával, nyitva hagyjuk a petíciót, és aláhúzzuk, mennyire fontos az, hogy az Európai Bizottság egy új jelentéssel álljon elő. Arra van szükség, hogy a jelentésében a Végrehajtó Bizottság egy ütemtervet is előterjesszen, amelyben világos lesz, hogy milyen határidők adatnak meg arra, hogy a probléma megoldódjon. Várjuk tehát az Európai Bizottsági visszajelzését, és addig is egy összefoglalót készítünk és megküldünk azon információkat beleépítve, amelyeket a benyújtók által meg, megküldjük ezt a két ország illetékes hatóságainak, és megpróbálunk jó szolgálati tevékenységünkkel hozzájárulni ahhoz, hogy ez a határon átnyúló hatás ez orvoslásra kerüljön hatékonyabban, mint ahogy az ez történt. Úgy látom, hogy nincs ellenvetése tekintetben, akkor a mai napi rendi pontok közül ezt a pontot most lezárhatjuk. Javaslom, most a, javaslom, hogy jöjjön a 9-es petíció, pontosabban a petíciók, három petícióról van szó, ugyanabban a tárgykörben. Az elsőt Pedro Hozász Terrados terjesztett elő, spanyol állampolgáról van szó, a petícióját a Gran Simio Egyesület nevében nyújtotta be. Egy olyan egyesület, egyesületről van szó, amely ö, annak a kartfenő delfinnek az ügyével foglalkozik, amelynek eh, az átszállításárát kívánják Spanyolországba elérni. Aztán eh, van a 1392 per 2011-es petíciói, az Ocean Care nevében nyújtotta be ezt a petíciót Zigrid Lübe, svájci állampolgár. 60 ezernél több aláírója van ennek a petíciónak, a fogságban tartott bálnákról és delfinekről esik szó ebben a bejadványban. Itt itt is arról van szó, hogy az érintett irányvet megsértik, mégpedig a vadon élő állatok állattermen tartásáról szóló irányelv megsértéséről van szó. Ezen kívül Ruben Pérez Suera, spanyol állampolgártal benyújtott petíciót is eh, itt tárgyaljuk, a 394-ben 2010-es számot viseli, itt az Oetero de Reyben eh, lévő állatkertre vonatkozó közösségi jogszabályok be tartásáról eh, ejtenek szót a benyújtók, akik nincsenek jelen, és egyből megadnám a szót dr. O'Briennek, aki az Envi főgazgatóságot képviseli a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ön elmondta a bevezetőjében, a három petíció két EU joganyag végrehajtására vonatkozik a biodiverzitásról, 1992 per 22, és egy másik irányelv, amely a veszélyeztetett állatokra vonatkozik. Az 1997-es a másik. A lényeg az, hogy a fogvatartott állatokkal kapcsolatos, vagy a vadon élő állatok kereskedelmével. Ami az EU prioritásait illeti, erre az EU habitát élőhely irányelve vonatkozik. Az állatkertekről szóló irányelv szintén hozzájárul ahhoz, hogy a az állatkertek és az akváriumok szerepét hangsúlyozza a biodiverzitás megtartásában. A irányelv 3 cikke különböző kitételeket tartalmaz. A delfinárium az említett irányelv hatája alá tartozik. Azonban fontos megjegyezni, hogy ami a 1392-es petícióval kapcsolatosan az állatkert irányelv nem ad nekünk jogalapot arra vonatkozóan, hogy általánosságban betiltsák delfinek tartását delfináriumokban állatkertekben, vagy pedig e célból új létesítményeket hozzanak létre. Sajnos nincs jogalapunk ehhez. A bizottság világosan kifejtette az EP-nek és másoknak, hogy kivizsgálunk minden jól alátámasztott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogyha a tagállamok nem tartják be az állatkert irányelvet, valamely faj esetében, de úgy látjuk, hogy ez a petíció nem ebbe a körbe tartozik. Az Európai Állatkert és Akvárium Föderációval is felvettük a kapcsolatot. A bizottság most útmutatókat dolgoz ki, a kezdeményezés jegyében, ami pedig a kereskedelmet, vagy az arra való brúzdítást illeti, a 338 per 97-es rendelet és annak A mellékletet tartalmazza a különböző fajokat a CITES irányelv jegyében, és itt arról szól, hogy kereskedelmi célokra célból mit lehet tenni. A célállomásnak megfelelően felszereltnek kell lennie az adott faj vagy fajta fogadására, és tudományos hatóságok foglalkoznak ezzel, ami pedig a 1266 per 2011 es számú petíciót illeti, és a karcárnyú delfint, amelyet Hollandiából Spanyolországba szállítottak. Ebben az esetben úgy értékeljük, hogy a hatóságok között megtörténtek a megfelelő konzultációk, és ez a CITES irányelvel összhangban volt teljes mértékben, ami a 394 per 2010-es petíciót illeti, mégpedig egy spanyolországi A másik két petíció nincs benne az anyagban, szól hozzá az egyik képviselő. Az első igen, a másik kettő nem, és éppen ezért nagyon nehéz nekünk ezt követni. Én magam próbáltam ezeket megvizsgálni, de sem a Dán, sem az angol változatban nincs benne a második és a harmadik petíció és annak részletei. Elnök, melyikről beszélő? A napirenden szerepel, de a részlet, mind, a három petíció, de a részletes dossziénkban csak az első szerepel. Ez így van, mondja az elnök asszony. Most ö, osztják éppen ki a második és a harmadik petíciót ebben a körben. Hogyha önnek gondjai vannak, hogy ezt kövesse, akkor meg tudjuk változtatni a napi rendet. Lehet, hogy zsenik ülnek itt körülöttem, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen magas körben vehetek részt az ülésen, de azon személyek érdekében, akik lassan olvasnak és gondolkodnak, kérem, hogy ezt a két utolsó esetet előbb olvassuk el, és utána térjünk vissza. Talán akkor az elsővel kapcsolatosan befejezzük a vitát, és O'Brien úr felszólalását, felszólalása alatt átgondoljuk a második és a harmadik petíciót és a következő ülésen foglalkozhatunk az összes petícióval. Can you please go on? Thank you. Thank you. Um, I think I was coming to the third petition. O'Brien úr, ami a harmadik petíciót illeti, 394 per 2010, és ez uh, Marcel nevezetű létesítményre vonatkozik Spanyolországban. Ami a szakbizottságnak küldött két utolsó közleményekben szerepelt, jogi vizsgálatot végzett a bizottság, és ami ezt a specifikus területet illeti, nem volt engedélyük a működéshez, és most úgy látjuk, hogy megkapták a hatóságoktól az engedélyt, és úgy veszük, hogy ez az állatkertre vonatkozó irányelvnek megfelel. Egyébként erről már értesítettük a petíciós bizottságot közlemény formájában. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Ayuso. Ayuso asszony. Muchas gracias, presidenta. Yo le he pedido nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Fontosnak tartom hozzászólni ebben a témában. A petíció benyújtása óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, sőt már korábban is a káltszányú delfinek a kérdésében kérdéseket kaptam, amikor a tenerifei delfináriumban való átszállítása felmerült, az érdekelt, hogy milyen feltételekről lenne szó az elhelyezésében. Nos, hát el tudom mondani, hogy kiválóak ezek a feltételek. Az európai szabályozása a kérdésnek, a tengeri emlős állatoknak úgy vélem, hogy egy nagyon szigorú szabályozás, jóval szigorúbb szabályozás ez, az európai szabályozás, mint a szitelszé. Ugyanis itt nem is feltétlenül veszélyeztetett állatfajról van szó, ezzel együtt az európai jogszabály pontosan tartalmazza a menekletében azokat a kitételeket, kritériumokat, amelyek kapcsolják a témát a veszélyeztetett állatfajokhoz. Na most a delfineknek a többsége már így is fogva tartásban él, nagyon szigorú körülmények között, és mindez összefügg azzal is, hogy milyen kereskedelmi veszélyeknek vannak adott esetben kitéve. A Calfernu delfin elhelyezési körülményeit megvizsgáltam, a delfináriumban kiváló feltételek adottak, minden szempontból, akusztikai szempontból, fényképezési lehetőségek is vannak, és gyakorlatilag arról van szó, hogy egy olyan állatfáról van szó, amely családban képes csak élni, Norvégiából származik máskülönben. Az egyik web helyen fényképeket is kértek különben az egyik ebben a témában, és hát úgy vélem, hogy a kormány nagyon körültekűen, körültekintően jártak el, tudományos szakembereknek a véleményét kikérték, és a következtetés az volt, hogy az egyetlen egy megoldás az, hogy visszahelyezni szabad környezet közé ezt az állatot nem szabad, mert meghalna. És gyakorlatilag már rengeteg tapasztalat halmozódott fel, az ilyenfajta visszabocsájtás a tengerbe egy halálos ítéletel ér fel. Éppen ezért mi úgy döntöttünk, hogy a kalcányú delfint át kellene szállítani a delfináriumba az összes állat egészségügyi szabálynak a betartásával természetesen. Számos közigazgatási fellépés történt már, a bíróság megállapította, hogy a feltételek adottak és korrektek, a kártfánya delfinek a visszabocsátása a tengerben, mint mondottam, halálos ítélettel érne fel. Úgyhogy ezt az esetet úgy vélem, hogy le kellene zárnunk precedenseket már ismerünk más kalcárnyú delfin esetében, tudjuk, mi történt azokkal, és minden esetben azokat megölték, és nem szabad, hogy ez a petíciónak tehát más kimente legyen, mint amelyet kimentonsnak tartunk. Spanyolországban az delfinárium, mint mondottam, betartja a 2003-as irányelvnek a az ismérveit, az átültetésen megtörtént, a Kanári-sziget önálló kormányzata mindent megtett e tekintetben, semmiféle jogsértési szempont nem terült fel. Na most az a, a spanyol hatóságok a zoológiai parkok esetében az önálló kormányzatoknak vannak alávetve. És ott esetben sajnos az igazgatási, közigazgatási eljárások hosszadalmasak, ebből késedelmek adódhatnak, ez tény, de összességében véve azt mondanám, hogy a Kálcány tefi maradjon ott, ahol van, és le kellene zárni ezt a petíciót. Ci sono altre richieste di intervento? Van egy további hozzászólás? Igen, oké, asszonyi. Igen, ez az egyik olyan eset, amit én magam is szeretnék kivizsgálni. Kérem, hogy ezt tartsuk nyitva, ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt szeretném mondani, hogy támogatom Ajuzó asszonynak a szavait, a petíciók, a két petíció pontosan mutatja azt, hogy semmi értelme annak, hogy itt most ezt továbbra is nyitva tartjuk, és ahogy Oken asszony felvetette, én azt mondom, hogy jöjjön el, nézze meg a helyszínen, szívesen meghívom, és vizsgálja meg azt, hogy igaz-e, mert, mert pedig az, mind az, amit mondunk. Oken. Nagyon sok invitáció, meghívás érkezik nekem, ezen az ülésen. Hát nincs ez benne a dosszéban, és kérem, ahhoz, hogy őszinte választ adjunk, nem komoly, járunk el, hogyha úgy adunk választ, hogy nem ismerjük az esetet teljességében. mi is tudjuk, a mi országunk, hogy hogyan kell a delfinekkel bánni. Szerintem komolyabb lenne, hogyha ezt nyitva tartanánk, ahogy már a három petíció elején mondtuk. Martínez, Martínez. Rövid leszek. Úgy velem, hogy hitelt érdemlő információkat kaptunk, nagyon pontos információkat. Nem értek egyet Okenasszonyjal. Ő azt mondja, hogy nem sorakozhatunk csak egyszerűen fel, a mögött, amit hallunk az állatkert igazgatósággal. De hát nem erről van szó, hanem van a kollégáink, akik ismerik a helyszínt, ismerik a helyzetet, ott jártak. Nem tehetjük meg azt, hogy nem veszük figyelembe azt, amit a kollégáink, a képviselők kollégáink, akik tagjai ennek a szakbizottságnak mondottak is, akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel. kérdéssel. Na most, most hogy a, a, az állatkert szavát hallgassuk-e meg, arra hallgassunk-e, vagy pedig a bizottságira, ha ez a kettő merül fel, az egy más dolog lenne. Nem, itt most máshol van szó. Itt olyan kollégákkal van dolgunk, akik közelről tanulmányozták ezt a kérdést, és még akkor is, hogyha nem az én frakciómhoz tartoznak az adott képviselő kollégák, mégis teljes komolysággal léptek fel, megfordultak a helyszínen, utána mentek a dolgoknak, tehát ismerik ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy kötelezettségünk az, és hát már idelemességen túl is kötelezettségünk az, hogy felsorakozunk a véleményük mögött, és hát arra gondolom, hogy nem kerülhet semmiképpen sor, hogy valamennyi bizottsági tag most elmenjen a helyszíne és ott vizsgálódjon. Azt hiszem a bizalmat meg kell adnunk nekik, még akkor is, ha más frakcióhoz tartoznak, mint jó magam. Az a véleményem, hogy jól ismerik ezt az esetet, úgyhogy nem szabad, hogy kételkedjünk a hitelességének hitelességükben, és sorakozunk fel a véleményük mögött. Ájusz asszony azt hiszem nagyon messze menően megalapozott véleményt mondott. Sono molto persuasive le argomentazioni dell'onorevole Martinez Martinez. Igen, igen, ö, azt hiszem, hogy Martinez Martinez úrnak az érvei nagyon meggyőző erejűek. És mint hogy több kollega amellett szólt, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és támogatásban részesültek máskülönben e tekintetben az Európai Bizottság közleménye révén, és azt is tudjuk, hogy a mi mozgásterünk és a hatáskörünk azért korlátozott messze menően ezen tényállással kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy nyugtázunk kell, hogy megkaptuk a dokumentációt, ha bár túlságosan késedelmesen, ő a konkrét petícióhoz képest, és ezzel a petícióval kapcsolatosan ugyanakkor Oken asszonynak teljes jogában áll az, hogy további határidőt kapjon a végig gondolásra, a tovább gondolásra. Javaslom, hogy a, zárjuk le a petíciót, ahogy a kollégák javasolták, ha mindjárt utána nézek itt a látomnak. Tehát a 13 per 92 2011-ben lezárható mert hogy ez az a petíció, amelynek a témakörében vizsgálatot folytattunk nagyon korrekt módon, és úgy vélem, hogy a legtöbb kollega, a kollégáknak a többsége aként vélekedett, hogy nem kell nyitva tartani ezt a petíciót. A másik kettőt viszont nyitva tartanák, mert további vizsgálódásra van szükség, figyelembe véve azt, hogy az Európai Bizottságnak a válaszai az egyik június végén, a másik pedig augusztus végén született meg és jutott el hozzánk, úgyhogy nem volt időnk arra, hogy a szakbizottságunknak a tagjait kellően tájékoztassuk. Rendben, akkor így járhatunk el, de ha Martinez úr receptjét követjük a jövőben, és hogyha azt mondjuk, hogy itt arról van szó, hogy nem bízunk a kollégákban, azokban, akik azt az országot képviselik, akkor nagyon rossz helyzetbe kerülünk, mert annak ellenére, hogy nincs bizalmatlanság, mégiscsak komoly vizsgálatokat folytathatunk, még akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy már minden információ megvan, és szerintem ezt jó légkörben megtehetjük, és azt nem szeretném, hogyha a kollégák a jövőben azt mondanák, hogyha ellentmondunk nekik, hogy itt bizalmatlanságról van szó. Nekem is megvan a magam hálózata a delfinek gondozásával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Oken asszony. Tudja, a javaslatom nem a bizalomnak a kérdésére vonatkozik, máshol van itt szó, hogy Mártin ez úgy is megfogalmazta. Én figyelembe veszem azt, hogy milyen álláspontok alakultak ki, és a tagjai, a szakbizottság tagjának a többsége a petíció lezárása mellett nyilatkozott. Ezt szeretném a közleményezésemben is tük, képviselni. Lenne egy kérdésem, elnök asszony, lehet, hogy rosszul értettem, hallottam a petíció számát, a 1266-os zárjuk le, és a másik kettő marad nyitva. Erről van szó, pontosítsuk a dolgokat, mert hogy a, a 1266-ról beszélünk, ugye? That's right. Igen, így van. Igen, az utolsó kettő a 394-es és a 1392-es, ezek maradnak nyitva. Köszönöm szépen, elnök asszony. Függetlenül attól, hogy már elmondta, hogy lezárjuk ezt a petíciót, szeretném hozzátenni, hogy nem arról van itt szó, hogy én mit láttam, vagy én mit állapítottam meg, hanem a holland kormány tényleg mindent megtett annak érdekében, és elküldte a világ legjobb szakértőit, akik ezekkel az állatfajokkal foglalkoznak. Ők velük végeztették el a felmérést, és ők állapították meg, hogy ez a karcánű delfin egy parkba kellene, hogy leélje az életét, és nem szabad visszaengedni a tengerbe. A tudósok mondták ezt, a holland kormány által szerződtetett szakértők mondták ezt. A CITES szájccal összhangban került sor mindezekre az eljárásokra. Köszönöm szépen! És hogy mindenféle hibát elkerüljünk, tehát a 1266-os petíciót zárjuk le, a másik kettőt hagyjuk nyitva. A Ajúzó kolléga, hogyha erről a tanulmányról bármiféle háttérinformációval bír vagy háttér dokumentuma, akkor jó lenne, hogyha a további ügyekre való tekintettel is ezt eljutatná a bizottságunknak. Ezzel akkor rátérünk a a tízes napi rendi pont az 755-ös petíció 2010-ből Tony Lowes nyújtotta be a Friends of the Irish Environment elnevezésű szervezet nevében, és a petíciót a petíció nem a petíció benyújtója, hanem Andrew Jackson úr fogja bemutatni, aki a szervezetet képviseli. Öné a szó 5 percben. Hát Thank you, Chair. Okay, so we're here to talk about, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a tőzek kitermelésről szeretnénk beszélni Írországban. azért vagyunk itt, hogy az első látogatásunk, a novemberi látogatásunk óta történtekről beszámoljunk. Orken képviselő mutatta be ezt a helyzetet, hogy ez az egyik legsúlyosabb környezeti károsítás, amit a bizottság eddig tárgyalt. Itt két fontos ügyről van, szerint a tőzek kitermelés, a magas lápokon, amelyeket különleges természetmegőrzési területként kvalifikáltak. Mutatok néhány fotót, hogy megmutassam, hogy miről is van szó ez a május, ez év májusi fotó, a tőzek kitermelés jelenleg szinte kizárólag csak gépekkel történik. Itt láthatják ezeket a, a gépeket, a magas lápon dolgozó gépek, tehát ez kiesek, aztán egy másik gépre, a balold lent látható gépre eh, rakják ezt a kitermelt tőzeget, és aztán kiszárítják ezt a tőzeget, aztán pedig úgy elégetik, sütésre használják. Tehát kiássák, kitermelik általában tavasszal, nyáron, és aztán szárítják, és télen elégetik. A következő, ettől teljesen elkülönülő dolog, e, ez pedig a komoly ipari üzemek által 2000, e, Natura 2000-es területeken e, végzett tőzeg kitermeléssel van szó, itt eh, három tőzeg eh, fűtésű eh, erőművet fűtenek ezzel, és elektromos áramot állítanak elő, egyébként pedig a, ugye házi, otthoni fűtésre használják a tőzeket. Ezeket az 99 ben az Európai Bíróság kijelentette, hogy hogy semmiféle kitermelési projektet nem utasított el Írország, és nem végeztek el környezeti hatástanulmányokat sem. Fontos kiemelni azt is, hogy nem történt azóta a változás, és itt nem csak ír üzemekről van szó, hanem például Klassmann Delmen németországi vállalat és egy Dán cég, a Pénzszop Mözbög is jelen van, a, ők komoly tőzek kitermelő cégek Írországban. Aztán beszélnék a bizottság szerepéről a 2000-es panaszsal kapcsolatban. 1999. februárjában az ír kormány egyoldalúlag bejelentette tíz éves eltérési programot a hazai vagy háztartási szükségleteket fedő tőzek kitermelés esetében, tehát ezt nem is kérdőjelezték meg, hogy ezt tíz évig még lehet végezni, tehát ez egy úgynevezett derogáció eltérési rendszer, és ez ugye ez azt is jelentette, hogy itt 99%-a az eredeti aktívan kitermelendő lápoknak elveszett, és ez óriási veszteség, tehát majd, hogy nem meg, teljesen elpusztították ezeket a területeket az elmúlt tíz évben. Ez jogi szempontból nagyon világos helyzet volt, de tíz éven keresztül a bizottság nem lépett, 2011. januárjában kezdte meg a jogi lépéseket. Tehát itt tulajdonképpen egyfajta alkú született a bizottság és az ír kormány között a hivatalos értesítésében a bizottság 2011. június 10-ében úgy nyilatkozott, hogy mindenféle olyan vádat visszautasít, hogy bármiféle politikai interferencia, vagy bármiféle alkú állt volna hátterében, ami ahhoz vezetett, hogy nem sikerült megoldást találni a tőzekitermeléssel kapcsolatos problémák. Márciusban az egyik érintett miniszter a ír parlament előtt úgy nyilatkozott, hogy igen, a brüsszeli hatóságoktól nem kaptunk engedélyt a tíz éves derogációs rendszerre, ők biztosan nem engedélyezték volna. Mi a háztartási felhasználású tőzekitermelésre, tehát ezt a derogációt alkalmaztuk, és 96%-ban ugye ők feleltek a tőzekitermelés, nem ők te, felelnek a tőzekitermelésre, és és ez a bizottsági eljárás semmiképpen sem interferálna a tíz éves derogációs rendszere, és aztán a hivatalos értesítésében a bizottság az Európai Parlamentnek elmondta, hogy nincs szó politikai interferenciáról, de ugyanakkor az ír miniszter azt mondta, hogy mégiscsak volt egy ilyen interferencia, és amikor Írország uh, Eh, átveszi majd a soros elnökséget jövő év januárjától júniusig, akkor ugye jó lenne, hogyha a soros elnökséget ezzel nem hoznák kínos helyzetbe. Éppen ezért 2013-ban eh, valószínűleg nem fognak foglalkozni ezzel a témával. Aztán a másik dolog, amely a legfontosabb oka annak, hogy itt vagyunk, szeretnék egy tanulmányról beszámolni, egy kis repülőgéppel készített felvételekről van szó. Itt gépek által okozott károsodásokat fotóztunk le 23 ilyen prioritást élvező élőhelyen a, a mocsárlápokon, ez 53 23 ilyen területen láttunk ilyen károkat a Natura 2000-es területeken, és az ír hatóságok ugye monitorozták ezt a tőzekitermelést, de nem léptek közbe. Aztán a második kérdés, az írhatóságok képviselete biztosan hallják azt, hogy milyen kompenzációs és relokalizációs intézkedéseket dolgoztak ki, de mm, mi azonban szeretnénk tudni, hogy milyen ezen kívül lépéseket tettek annak érdekében, a Natura 2000-as területeket megóvják, és ezt a 23 prioritásabb területet megvédjék. Mi fog történni 2013-ban? És ugye itt arról volt szó, hogyha 2012-ben újra tőzekitermelésre kerül sor, akkor komoly lépéseket fognak tenni, de hát látjuk, a fotók bizonyítják, hogy itt valóban gépekkel tovább kitermelésre került sor, és elnök engedélyével szeretnék még itt a vita során további fotókat megmutatni, és kivetíteni, hogy a résztvevők lássák a bizonyítékokat. Aztán a harmadik fejleményem egy fontos, amiről szeretnék beszámolni, az, a Natura 2000-es területeken kívüli tőzek lápokat, illetve itt semmiféle lépést nem láthattunk. Ez ugye most a, az ipari kitermelést érinteni, ők mindenféle környezetvédelmi hatástanulmány nélkül és monitoring nélkül termelik ki a tőzeket. Van egy cég, amely évente csak önmagában 3 millió tonnányi tőzeget termel ki tehát kérdés, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni, amikor ilyen mértékű ipari kitermelés példáit láthatjuk, és amikor engedélyt kérnek a kitermelésre, akkor ugye nem végzik el a közvetve, de hatástalanítják. Aztán láthatnak itt egy tőzeglápot, várhatóan valamennyi láb erre a sorsa fog jutni Írországban, ez egy nem Natura 2000 területként kijelölt terület. Tehát ez a kérdés, hogy minden ilyen magas láb és minden ilyen prioritással bíró területként kijelölt terület, és erre a sor erre fog -e jutni. Köszönöm szépen. I'm going to give the floor to Mr. O'Reilly. Rally úrnak adnám meg a szót. az írhatóság a képviselője kapja meg a szót, aki egy dokumentot, dokumentumot mutat be mindannyiunknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőséget, hogy ma itt szólhatok a bizottság előtt a magas láp különleges természetmegőrzési területeinek védelmének érdekében itt országban szeretném elismerni azt is, hogy milyen erőfeszítéseket tett a Friends of the Irish Environment szervezet, illetve ez a bizottság is a területek védelmének érdekében az ő aggályukban osztozik az ír kormány. És ugye nagyon kevés időm van, de szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani a helyzet hátteréről és a jelenlegi helyzetről, azokra a lépésekről, amit az elmúlt években foganatosítottunk, különösen mióta az új kormány 2011 márciusában ha hatalomra jutott, és hát beszélnék még a stratégiai kívásokról is, amelyek még előttünk állnak a különleges területen lévő tőzek kitermelésnek a korlátozás Írországban nagyon komoly kívánság, jelent, különösen ugye arra van szó, hogy hogyan lehet az uniós jogot összeegyeztetni a, a, a sok ezer ír polgár kívánságával, akiknek ugye jogi érdekük van jogi érdekük az, hogy tovább lehessen folytatni a tőzeg kitermelést, és fűteni lehessen a tőzeggel. A tőzeg már nagyon régóta fontos eleme az ír energia mixnek, ezt fűtésre, főzésre használják a legtöbb vidéki ír területen. A legtöbb családnak van egy kis láb területe vagy jogokkal rendelkezik arra vonatkozó, hogy kitermelsen tőzeket. És az elmúlt években ezek a családok általában szerződtettek valakit, aki ö, ezzel a különleges képi felszereléssel rendelkezik, hogy aztán kitermelje a tőzeget, és hozzájuk szállítsa kiszárítsa és ezek ezt a tőzeket. Tehát egy nagyon komoly szociális, kulturális háttérrel rendelkezik a tőzek kitermelés, és sokszor generációk óta termelnek ki tőzeket az ír családok. Ez valóban egy nagyon komoly vidéki hagyományokkal bír a a helyi közösségek a mai napig ezeket a hagyományokat őrzik. A láb tulajdon, vagy a a kitermelési jog egy nagyon fontos értéket képvisel, és hát egyetlen egy ilyen kis terület egy egész családnak évtizedek át biztosítatja a tüzelőanyagot. A magas lápok esetében ugye kevés gazdasági haszonnal bír a tőzek kitermelés, mégis nagyon nehéz az élőhelyvédelmi irányelv betartatása. Ezek a területek a legjobb példái a, annak, hogy hogyan tűnnek el nagyon értékes élőhelyek Európában és Írországban. A, ezeknek a magas lápoknak a hidrológiai működtet nem összeegyeztethető a tőzek kitermelése, és hát az ír hatóságok is csak alá tudják támasztani, hogy milyen komoly károk történtek. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a területeket a jövőben megőrizzük, és eleget tegyünk az élőhely védelmi irányelven foglaltaknak. Hogyha hosszú távon szeretnénk a területek megőrzését biztosítani, akkor szükség lesz a helyi föld tulajdonosok a történő együttműködésre. 97 és 2002 között 53 magas lápot, különleges védelmi területé tehát az ír kormány. Évtizedek óta itt már folyt um, tőzekitermelés, de az az igazság, hogy ez a fajta kitermelés nem túl sok kárt okozott és a kezdeti intézkedések arra vonatkoztak, hogy a nagy mértékű ipari kitermelést korlátozzák. Igazából ez volt a legfontosabb veszély ezekre a területekre nézve és hát itt elsősorban az állam által felvásárolt területekre van itt szó, a különböző állami tulajdonban lévő vállalatok is korlátozták. A tüzekitelemet és a minisztériumra bízták ezeket a területeket. A háztartások által végzett tüzekitermelést nem tartották nagyon jelentősnek, de hát nyilvánvalóan tudtuk, hogy ezt is belátható időn belül meg kell szüntetni. Tekintetve a kulturális, gazdasági és szociális hatásait annak, hogyha azonnal ö, betiltanák a a tüzektermelést. 1999-ben a miniszter úgy döntött, hogy 10 évig derogációt alkalmaznak, bizonyos korlátozásokkal engedélyezik továbbra is a tüzekitermelést. Ez tehát ez az eltérésű vagy derogációs rendszer, és ezt nem szankcionálta az Európai Bizottság, ezt szeretném kiemelni. Ennek az volt a célja, hogy a kis tőzek kitermelőknek adjunk időt arra, hogy átálljanak más tüzelőanyagokra, és hát a készülni a tüzekitermelésnek a megszüntetésére. A kormány pedig felvásárolta, illetve egy felvásárlási rendszert alakított ki, illetve önkéntes kompenzációt biztosított, illetve egy éves pénzügyi kifizetést is biztosítottak a tőzek termeléstől elállóknak. Körülbelül 7000 hektárnyi földet vásárolt így fel az állam. 2010 májusában megerősítette a kormány véget ér a delegációs időszak, és megszűnik a tüzekitermelés mintha az 53 különleges védelmi területe. Ettől függetlenül különböző kiegyenlítő intézkedésekre volt szükség, és 2011. januárjában um, hivatalos uh, értesítés felszólító levél elkezdett a bizottságtól a tőzekitermeléssel kapcsolatban. 2011 márciusában új kormányt választottak Írországban, és kulcsfontosságú döntéseket is hoztak arra vonatkozóan, hogy hogyan szüntessék meg a tőzekitermelést, és hogy hosszú távon stratégiailag megoldani a védett mocsarak helyzetet. Először is a tőzek kitermelőknek különböző kompenzációs uh, intézkedéseket kínáltak föl. Egy évjáradékos rendszer dolgoztak ki, összesen 23 ezer eurót fizettek számukra, hogy megőrizhessék ezeket az élőhelyeket, és a rendszer, ennek a keretrendszernek a keretein belül további mocsarakat vásárol fel az állam, másodszorban pedig relokációra került sor, tehát a nem különleges területeként kategorizált területekre átterelnék a tőzekitermelőket a vég, harmadsorban a kormány felállított egy tanácsot, amely minden érintett fél képviseltetve vannak. így egy elfogadható és nagyon világos politikai keretet akartak adni az ír mocsorok jövőbeli igazgatására vonatkozóan. Itt nemzeti tőzeg kitermelési stratégiát dolgoztak ki az érintett felekkel, hogy a hosszú távú föld igazgatása a helyreállítás, a megőrzés, a turisztikai potenciál és a közösségi érdek is megjelenhessen ezekben a stratégiai elgondolásokban. 2011 áprilisa óta 6000 személye vette fel az írható, írkormány a kapcsolatot az 53 különleges területen annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a jogi kötelezettségeinknek és fejeződjön be a tőzek kitermelését kompenzációs mechanizmuson ki, és helyi és nemzeti kampányokat is folytattunk ezzel párhuzamosan. Tehát az 53 védett területen belül kb. 1540 aktív tőzek kitermelő hely található, és a a rendszer elsősorban az aktív tőzegkitermelőket célozza meg, akik ugye az elmúlt öt év során tőzeget használtak fűtésre. 2300-an kérelmeztek eh, kompenzációt, és már a kezdeti kifizetéseket már 1300 ilyen kérelmezőnek el is juttattunk. Itt eh, több mint 23 ezer eurót fizettünk számukra kompenzációként, de még további 100 kérelmező ügyet kell elbírálni. Aztán, tehát hosszú távú relokalizáció is történt az egyéni területek esetében, és sikerült megállapodásra jutni három különleges területen élő tőzekitermelőkkel, és további megbeszélések folynak a többi különleges területen élő tüzekitermelővel is, hogy hasonló megoldásokra jósulunk. Az elmúlt 18 hónap nagyon fontos időszak volt, sok dolgunk volt, főleg a, az érintettek erőfeszítésének hála sikerült megadásra jutnunk és eleget tenni a kötelezettségvállalásainknak, és most már vagy pénzügyi kompenzációban, vagy alternatív mocsár területek biztosításával próbáljuk megoldani a helyzetet. Csankök író úr um, elnököl abban a tőzegmocsát fórumban, amely uh, próbálja ezt a problémát megoldani, és ők is alternatív kitermelési helyeket, illetve kompenzációt ígértek az érintett feleknek azok az érintett területeket. Itt jogi keretrendszert is sikerült felállítani. Kvölk bíró úr azt ajánlotta, vagy azt javasolta, hogy nemzeti magas láb stratégiákat, terveket dolgozzanak ki 2012. március 6-án ezt az ajánlást elfogadta a kormány, és az érintett biztosok tárgyaltak Potocsnik biztos úrral is egy áprilisi ülésen, és a javasolt megközelítésről szóló dokumentum elérhető a bizottság számára, és ez a mocsárkezelését terv lehetővé teszi azt, hogy megőrizzük és helyreállítsuk a magaslápokat az érintett védett területeken, és betartsuk a kötelezettségvállalásainkat. Az élőhely védelmi irányelv hatodik cikkének harmadik bekezdéssel rendelkezik arról, hogy milyen szükséges intézkedéseket tenni a megőrzés érdekében a terv kidolgozása arról is fog foglalkozni, során azzal is fogom foglalkozni, hogy hogyan lehet tehát a károkat korlátozni, ahogyan arról az irányelv is rendelkezik. Itt fontos az, hogy kiegyenlítő intézkedéseket hozzunk, és ahol fontos közérdek a fenntartását igényli a tüzektermesek, ezt megtegyük, de mindenképpen fontos, hogy az Európai Bizottság is hozzájárjon bármiféle károsított tevékenységhez. Míg a kormány arra fókuszálta, hogy megpróbáljon az érintett özekitermelőkkel megoldásra jutni, de néhány miniszter úr és a kormány világossá tette azt, hogy fenn kell tartani az illegális tőzekitermelés elleni szabályozást. Itt a tőzek időszakában idén nagyon komolyan monitoringot végeztünk. Itt a, az ír légierő számos alkalommal először a levegőből a tőzek és az Angáda Siokána tagjai és részt vettek annak érdekében, hogy az illegális tőzek felfedjük. A, az érintett védett területeken leállt a tőzekitermelés, és betartották a jogszabályokat. 2300-an kompenzációt, illetve más senkielő tőzekitermelő helyeket kaptak, és felhagytak a tőzekitermelésre. Az ír rendőrség az angára sokános részt vesz az illegális tüzekitermelés felderítésében, és a kereszt megfeleltetés jelentések is azzal, hogy milyen szankciókkal illessék az ezen vétőket. A legtöbb tőzzel kitermelő maga is azon dolgozik, hogy hosszú távú megoldást találjunk, hiszen csak ilyen párbeszédek során lehet az ő helyzeteket is megoldani, és a hosszú távon biztosítani a e közérdekkel bíró területek védelmét. Végezetül elmondám, az ír kormány az Európai Bizottsággal szoros kapcsolatban áll, hogy ezt a nehéz ügyet minden szempontból meg tudja oldani, és hát értékeljük a bizottság segítségét, és elismerjük a bizottság szerepét az uniós jogok betartatásában uniós szerte. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a bizottságnak, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy ezt elmondjam itt önöknek. Köszönöm. Eh, Nagyon szépen köszönöm titkársággal beszéltünk erről a kérdésről, és hát eh, mikorról származik ez a eh, dokumentum? Idén, szeptemberről, ből még mielőtt megadnám a szót a frakcióknak, előhagyjuk meg az Európai Bizottságot, hogy magyarázatot kapjunk. Breckland úr a szó. Thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy az több mint 500 szabálysértési eljárás közül, amelyel foglalkozunk, ez az egyik legnehezebb. Miért? Mert igen kényes természetű ez a vita. Tudom, hogy Margaret Ögön utálni fog engem, amikor azt mondom, hogy ha valóban eh, el kell menni valahova és találkozni az emberekkel, akkor ez az a hely, ez az az eset. A petíciót előterjesztő elmondta véleményét, itt nem a csúnya német cégekről van szó, hanem Ezrekről ott Írországban, vidéken, akik eh, érintettek. Ebben az esetben az a nehézség, hogy meg kell győződni arról, hogy ott a helyszínen valóban eh, jogkövetés legyen, és ez forog itt kockán. A kormány éveken keresztül semmit nem tett, és aztán le kellett állítatnunk a kivágást, vagy kitermelést, és nem csak ezt vizsgáljuk, a bizottság foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehet helyreállítani azt, amit tönkretettek, és a jövőben hogy lehet kezelni a lápokat, és a Natura 2000 védett területeket hogy lehet valóban kimélni. Írország ellen eljárást indította bizottság a helyszínen meggyőződött a kérdésről. Nem elég azt mondani, hogy le, le kell állítania ezt Írországnak, különben ezer embert bebörtönzünk. Nem, hát nem így kell ezzel foglalkozni. Az ír kormány végül is azt a stratégiát választotta, hogy lép, és a jogi szemszögből, hogy válaszoljak a petíciót előterjesztő kérdésére, és szerintem nem az a megoldás, hogy bírósághoz megyünk, mert az ír kormány bizonyítani tudja, hogy nagyon sok erőfeszítést tett ott a helyszínen. Nem tudom, hogy hányan használnak az EU tagállamokban repülőgépet arra, hogy monitorozzák a területeket, arra vonatkozóan, hogy a Natura 2000 területeket védik-e. A lényeg, nem lehetett megkérni az ír kormányt arra, hogy még messzebbre lépjen, csak arra, hogy betartsa a törvényt, az előírást. feltételezve azt, hogy mondjuk elmegyünk Luxemburgba a bíróság határozatot hoz, akkor mi lesz? Akkor mi lépünk az ír rendőrök helyébe? Nem. Tehát azért nem mentünk a bíróságra, mert ennek nem lett volna értelme. Írország megközelítése jó, bár nem vagyunk teljesen elégedettek. Végül is ez a lépés részükről megtörtént. Most ez jó, de ami Pocinári úr és Ogenasszony elkötelezettségét illeti, ezt a problémát elkötelezettség nélkül nem lehet megoldani. Az ír kormány elkezdett valamit, nehéz ez a feladat, de a kötelezettség vállalás szintén része a jókövetési stratégiának. Még nem sikerült az út végére érni, voltak hibák, a jogkövetést illetően az első évben. Felkértük a kormányt, hogy ezen javítson, és az, arra is felkértük a, az irányítást ott a helyszínen, hogy változtasson a gyakorlaton. Először Lengyelország esetében a lengyel elnökség alatt alkalmaztuk a Lisszaboni szerződés egyik kitételét a büntetés kiszabását illetően, úgyhogy itt sincs gond azzal kapcsolatosan, hogy ír elnökség lesz, hogyha nem megfelelően lépnek, akkor bíróság elé lehet ezt vinni, de az elkötelezettséget illetően végül is Írország lépett, és ezzel nagyon sokat, meg, nagyon sokat tett. Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak. Még mielőtt megadnám a szót a kollégáknak, Hagy jelezzem, hogy fontos dolgokat hallottunk az Európai Bizottsághoz. Ugye jelezte a bizottság, hogy a helyszíni látogatósok nagyon lényegesek, aztán fontosak a koordinátori ülési fellépések révén kialakuló döntések, hova lehet ugye látogatásokat szervezni, Spanyolországba, Galíciába, a hulladék témákban. Nem tudom, hogy a kollégák egyet értenek abban, hogy helyszínen megforduljunk mi magunk is. Ha a bizottság azt mondja, hogy van olyan hely, ahova el kellene, hogy menjünk, például Írországba, akkor ennek a petíciónak az alapján elmehetnénk ebbe a fantasztikus országba, és ott a helyszínen vizsgálhatnánk. Úgyhogy remé kérem, hogy majd erről is véleményt alkossanak a kollégák. Tehát itt most nem az elnökségnek a véleményét prezentáltam, hanem arról van szó, hogy az Európai Bizottság a szakbizottságunknak adott át ezzel a témával kapcsolatosan információkat. Helkin asszony. Yes, thank you very much. Köszönöm. Először Harkin asszony. Elnézést. Talán, rossz... Csak... Talán rosszul mondtam azt, hogy Harkin asszony. Ön is megkapja a szót, Margaret, de Harkin asszony kért először szót, majd utána ön következik. Harkin asszony, köszönöm. Az én eh, tolmácsolásomban is Oken asszony szerepelt. Először is köszönöm a bizottságnak a válaszát, különösen ez mutatja, hogy a bizottság milyen eh, mérhatóan foglalkozott a problémával. Igazuk van, párbeszédre van szükség, együtt kell dolgozni az emberekkel, azért, hogy megmaradjon a láp, és kezelni lehessen. Valóban a kezelés mutatja, hogy azért megmaradt néhány mocsár, de a magas lápok esetében itt a helyszínt helyre kell állítani, kompenzációs intézkedések kellenek, azokkal az emberekkel együtt kell dolgozni. Igen, hibákat követtek el, ez előfordulhat. Viszont még a politikai beavatkozás érdekében is, viszont a másik oldalon meg igazi előrehaladás volt. Tudom, hogy nagyon sokan dolgoznak adott területeken, több száz család érdekelt ezekben a lápokban. Ők tőzzel kitermeléssel foglalkoznak már generációk óta, és külön-külön kell velük foglalkozni. Tegnap két kollega felföldről kapcsolatba lépett velem. Két tőzekitermelővel foglalkoznak, két lápos területen, és most össze kell állítani ezt a puzzle-t, és szeretném elmondani, hogy nagyon sok ember sok szinten a legfelsőbb bírósági bírók, más politikusok, vagy politikusok és különböző szervezetek foglalkoznak ezzel, hogy rendbe tegyék az ügyet. Ezzel egyénileg kell beszélni. Néha demokratikus deficitről beszélünk itt a parlamentben, és az egyének demokratikus deficitet tapasztalnak, hogyha nem foglalkoznak velük egyénileg. Van egy kár elhárítási tervünk, relokáció és annak megvizsgálta, hogy a jövőbe hogy lehet kitermelni az új jogszabály, vagyis a jogszabály értelmébe fogjuk ezt tenni, és keressük a megoldást. Két záró megjegyzésem van még. A petíciót előterjesztő interim intézkedésekről beszélt, egyébként tavaly novemberben is, amikor itt volt. Amennyire tudom, büntetés szabnak ki, és nem mennek bíróságra, de ez nem jó, mert most már beindult a munka, és előrehaladás történt, ahogy hallották a kormány oldaláról. És én nem vagyok a jelenlegi kormány tagja, úgyhogy egyéni, független minőségemben beszélek. Záró megjegyzésem, a petíciót előterjesztő politikai dílről, megállapodásról beszélt, vagy egyességről, és attól tartanak, hogy egy újabb politikai egyesség lesz, hiszen Írország lesz a tanács elnöke 2013-ban. Nem szeretném ezeket az érveket ismét hallani, ebben a bizottságban sem. Már eleget beszéltünk erről. A bizottsághoz fordulok, a védett kívül is van tőzeg kitermelés, és ott nincs környezeti hatásvizsgálat. Kérdezem a bizottságtól, hogy a jövőben lesz-e válasz erre a kérdésre, hiszen jelentős tevékenységről van szó. A, kell-e az irányelv értelmében a hatásvizsgálat ebben az esetben? Ezt nem tudom, és a bizottság véleményét várom. Még egyszer köszönetet mondok a bizottságnak a válaszért. Egy rendkívül nehéz dosszéval foglalkoznak, és igen érzékenyen, és úgy gondolom, hogy remek lehetőség nyílik most arra, hogy védjük a magas lápokat, mármint azt, ami megmaradt, együtt működve az emberekkel. Köszönöm, Hárkén asszony, most Okid asszony kap szót. Köszönöm szépen. Remélem nem vagyok kegyetlen, mert hogy nem beszélek egyenként mindenkivel, de mi lesz a halászokkal, az összes halásszal? Kihalnak a halászok, könnyezek emiatt, hát ismerem a családokat, ismerem őket, ismerek gazdákat és saját családomból, én is ilyen családban nőttem föl. Mindezt tudom, és biztos vagyok abban, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk itt, hogyha csak önkéntesség alapján kötünk egyezményeket, megállapodásokat, akkor semmi nem történik. Láttam Dániában, az országomban, most már ez zöld-sárga sivataggá vált, megállapodások voltak a gazdákkal, de ez csapás. Hát ismerem a helyzetet más országokban is. Mit mondunk majd? Uh, the poor whalers, in, you know, we can mention them so many places in the world. They've done it for generations. They've been their livelihood. És hogyha itt külön megállapodásokat kötünk különböző helyeken, hogyha a család nem tud fennmaradni, akkor mi történik? Tágabb értelembe kell gondolkodnunk, és a saját törvényeinket is be kell tartani. Zavar engem, hogy esetleg kegyetlen, kemény, kemény szívű embernek tartanak engem, hogyha ezt nem követem. Nem a legszegényebb ország az enyém, sem Európában, sem a világon. A, tudom, hogy vannak azért problémák nálunk, de más, mint mondjuk Romi, Románia vagy Írország. Egy kicsit keményebbnek kell lennünk ebben az évben. Sokkol engem, hogy a bizottság itt beleegyezik abban, hát ő nem beszélt arról, hogy egyenként beszélnek az emberekkel, hanem a kolléganőnk mondta ezt azt nem tudjuk megvalósítani, hogy a törvényt úgy alkalmazzuk, hogy egyenként az emberekkel megtárgyaljuk. Tíz évet adtak nekik. Hát aztán mi történt? Semmi. Nagyon kevés. Hallottam az ön előadását, most az írhatóságokhoz fordulok. Hallottam ezt az előadást. De közben ez annyira fontos ez a terület, ez a lápos terület. Nagy nyomás nehezedik rájuk, és ezek igen értékes területek, és eltűnnek, eltűnnek. Hát nem lehet csak érzelmi szempontból foglalkozni velük, megértem én ezeket az érzéseket, mert akkor ez tönkreteszi a munkánkat sok helyen, ha így járunk el. Szándékosan beszéltem a halászokról. A halászati bizottságban nagyon sok érvet hallunk. Nem csak a halakat pusztítják el, hanem a halászokat is tönkreteszik. Ezzel a válaszsal, amit a bizottságtól kaptunk, nem mondhatjuk azt, hogy most a helyzet rendben van. Nem, nincs rendben. Igen, el lehet oda menni. Jó, elmehetünk. A helyi nemzeti hatóságoknak kell ezeket a tárgyalásokat lefolytatni a családokkal, gazdákkal, nem nekünk. Mi a hatóságokkal foglalkozunk, a petíciót előterjesztőkkel és a bizottsággal. Hát szeretnék oda menni Írországba, egyébként voltam ott már a családommal, szeretem ezt az országot, de ha oda megyünk, hogy találkozunk az emberekkel, akkor szörnyű helyzetbe kerülünk, mert beleavatkozunk a nemzeti jogba ezen az alapon. Képzeljék el, hogyha minden esetben így járnánk el, meghallgatjuk a petíciót, előterjesztőket, a bizottságot, ahogy ez itt zajlik, ez igen gyümölcsöző, hasznos, de szerintem az önkéntesség alapon történő megállapodásokat ne válasszuk. Ezt a Dán tapasztalat alapján mondom. Dániában eh, szennyezik a vizet, mert önkéntes alapon nem történik semmi. Semmit nem tesznek. Köszönöm, Margaret. Csildesz asszonyi a szó. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm a petíciót előterjesztőket. Én az egyik kormánypárti képviselő vagyok, és ez a kérdés igen vitatott Írországban. A kisgazdák azt mondják, hogy véget ért több generáció munkája, vagyis több generáción keresztül ebből éltek, és én mindenképpen támogatom a kormányt, amely védi a lápot és az élőhelyet. A kormány fel akarja gyorsítani a kisgazdákkal a tárgyalásokat, és 15 évre pénzügyi kompenzációt irányzott elő, hiszen alternatív színhelyek állnak rendelkezésre a nem védett területekre helyeznék őket át. Hogyha ez a relokalizáció megtörténik, áttelepítés a nem védelmezett, védett helyekről, akkor folytathatják a munkát. A tranzíció átmenet megkönnyítésére a kormány a következő években több erőforrást fog allokálni erre. A az írrendőrséget is bevonják, hogy védje a lápos területeket és a berendezésekkel is foglalkoznak, megnézik, hogy hol okozták a legnagyobb kárt, és befejezésképpen támogatom a petíció szellemét, de a kormánynak több időre van szüksége azért, hogy erőfeszítéseket tegyen a, az irányelv megvalósítására. Szépen köszönöm asszonyom, nem tudom, hogy a bizottság kíván-e reagálni, mint hogy közvetlen kérdéseket intéztek hozzá. Minutos solo para la próxima petición, yo les pediría brevedad, que la comisión quiere responder. 20 percet igénylünk a következő petícióhoz, éppen ezért kérem, hogy a bizottság röviden válaszoljon. Bizottsági a szó először is és utána természetesen, hogyha további kollégák még szót kérnek, akkor megkapják, de kérem, dióhéjban fogalmazzon a bizottság, utána 10 percet kapnak a bizottság, és utána a petíció benyújtói kapják meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy válaszolok a kérdés. Igen, szükség van egy hatas tanulmányra. Ez része a tőzek gazdálkodási termelés, a ez része a 2008-ban kidolgozott rendelkezéseknek. És hát mi megteszünk mindent azért, hogy, hogy, hogy megfelelő hatástalományokat végezzenek -e Írországban. Ami a halászokat illeti, nyilvánvalóan fontos az ő érdekük is, de a törvényt be kell tartani, a törvény az törvény, azt be kell tartatni. De könnyebb betartatni a törvényt akkor, hogyha ösztönzőt nyújtunk az embereknek, és ösztönözünk őket arra, hogy betartsák a törvényt. Tehát itt a, minél inkább ösztönözzük őket, akkor nagyon kevesen maradnak azok, akik nem kívánják betartani a törvényt, és akkor már ellenük könnyebb fellépni. Tehát ez a mi törvény végrehajtási stratégiánk, és hogy visszatérünk a halászokra, tényleg valóban a kötelezettségvállalás, az elköteleződés a legfontosabb az, hogy alternatívát kínáljunk, hogy megvitassuk velük a helyzetet, tudván, tudva azt, hogy be kell tartani azt a bizonyos törvényt. Harkin asszony. Egy, sze, egy perc Harkina asszonynak, majd Hauken asszonynak. Harkin asszony. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Csak azt szeretném mondani a Ken kollégámnak, hogy ez nem önkéntes dolog, ez egész egyszerűen törvény, és a törvényt betartatják. Ahogy a bizottság már elmondta, és az ír képviselők is elmondták ezt, vannak tervek, a, vannak a, rendőrök, vannak más szervek, akik felügyelik ezeket a területeket. Tehát ez egy rendkívül nehéz helyzet, amelyet itt meg kell oldani. Én úgy gondolom, hogy van némi fogalmunk arról, hogy, hogy milyen nehéz ez a helyzet, és milyen nehéz ezt megoldani, és ezzel foglalkoznak, betartatják a törvényt. De nem arról van szó, hogy bunkós butta kell betartatni a törvényt, ahogyan azt néhányan javasolják, igenis működik, igen, elérjük ezt a célt, csak hát még százszázalékosan nem sikerült ebben az évben megoldanunk a helyzetet. De hogyha nem dolgozunk, vagy működünk együtt az emberekkel, akkor tíz év múlva majd csodálkozhat ez a bizottság is, hogy hát miért nem kezelték jobban ezt a kis rápot még, ami megmaradt. Ez a teljes kép a helyzetről. Harkénak köszönjük, Harkén köszönjük most pedig Aukán köszönjük kapja meg azt. Hát igen, egyetértünk azzal, hogy ezt meg kell tenni, de ez nem a mi feladatunk, hanem az írek feladata, hogy megoldják ezt a helyzetet. Amikor Spanyolországgal kapcsolatos jelentésemet írtam, és akkor egy tényfeltáró missziót hajtottam végre, méghozzá önállóan azt tehettem, amit akartam, és a szakszervezetekkel is találkoztam, és hát ők az energiahatékonyságért küzdöttek tehát nem ülhetünk itt, és mondhatjuk azt, hogy mi csak akkor tartjuk be a, tartatjuk be a törvényt, ha ezt meg ezt megteszik. Nem, ez a, a hatóság a feladata, hogy betartassák a törvényt, és megoldást találják Szerettem volna ezt kiemelni. Itt, itt, itt, itt itt túlmentek már a határokon, és jó lenne egy kicsit erőteljesebben képviselni az álláspontunkat. Teljes mértékben értékelem és elismerem azt, amit az írhatóságok elértek, de hát az nem elég, hogy alternatívát kell találni. Tehát ezt mi különösen mondhatjuk meg itt, hogy ott Írországban mit tennek, és akkor a panaszosok a petíció benyújtói, és végezetül kapnak három percet, hogy szóljanak. Köszönöm szépen, tudom, hogy milyen kevés az időnk, csak néhány pontra reagálnak. Úgy van, hogy az ír hatóságok reakciója és válasza arra, arra vonatkozóan, hogy a tíz éves derogációs rendszert most akkor az Európai Bizottság megfőképpen szankcionálta-e, vagy sem. Az ezzel kapcsolatos állítás, hogy nem szankcionálta, ugye ezt hangzott, hogy nem szankcionálta az Európai Bizottság a derogációs rendszert, ez nem mond ellent annak, amit a miniszter, a korábbi miniszter mondott, semmiféle írásos értesítést nem kaptunk a, a bizottságtól, és eh, tehát nekem a kötelezettséget vállalt az Európai Bizottság, hogy a tíz éves delegációs időszakon belül nem fog lépéseket tenni Írország ellen. Ez egy nyitott kérdés, hogy ez hogy történt, ami engem ér el. De akkor ezzel kapcsolódnék is a Harken asszony uh, hozzászólására, hogy semmi uh, keresnivalója itt politikai uh, fellépéseknek és politikai interferenciának ezen a térek, a Queen ugye nyilatkozott úgy, hogy a bizottság nem fogja nem fog Írország ellen szankciókat foganatosan ebben a tíz évben, és hát ugyanakkor a bizottság úgy áll szerződések őre, és ezek a fajta vádaskodások nem megfelelőek, hogyha a polgárok nem jöhetnek ide, és nem tehetik fel a kérdéseiket, vagy nem adhatnak hangot az agályeknek, akkor nem tudom, hova mehetnének. Egyetértünk Harkin képviselő asszonynal, nem akarunk ilyen erős kezű betartatást, nem akarunk börtönbe vetni mindenkit, aki érintett, tehát ez nem lenne produktív megoldása a problémának, de nyilvánvalóan valamiféle hatékony betartatási intézkedés kell fogalmatosítani, hogy valahogyan a károkat korlátozni tudják, hát láthattuk a diákon, hogy milyen nagymértékű káról van szó már a múltban is kértük ezt és a, az ír kormány 2011-ben meg is tette azt, hogy kötelezettség vált arra, hogy elkobozza azokat a képeket, amelyeket a tőzekitermelés során alkalmaz. Mert ez a lépés igenis hatásos lenne. Hát itt nagyon kevés ilyen specializált eszköz van, tehát ez hatékony fellépés lenne. Végezetül pedig nem javasoljuk mi azt, amit Harkin asszony mondott, hogy 2013-ban az ír elnökség során ezt tegyük félre. Nem nem mi csak azt mondjuk, hogy vannak olyan tüzek kitermelők, akik azt mondják, hogy 2013-ban majd újra megkezdik a kitermelés, és hát és úgy gondolják, hogy nem valószínű, hogy 2013-ban ilyen fotókat mutatnak és megkérdezik, hogy 2013-ban valóban hatékonyan betartatják a törvényt az írhatóságot. Köszönjük szépen! Nos, úgyhogy úgy vélem, hogy a mai napon akkor itt tartunk, és itt lezárhatjuk a mai napra ezt a petíciót, amely nyitva marad ugyanakkor. Arról, hogy mennyire célszerű egy utat szervezni Írországba, erről majd még beszélünk a koordinátok ülésén. Következik most a 11-es petíció, Szercskó Mincsefnek a petíciójáról van szó bolgár állampolgárról van szó, 14 eltűnt tengerész, 18 szakadnak aláírásával benyújtott petíció, illetve egy másik petíció csatlakozik ehhez, ugyanez a személy nyújtotta be, Stefko Mincsev, bolgár állampolgár, a Héra nevű hajó 2004. februárjában történt Fekete-tengeri katasztrofája kivizsgálásának a bolgár hatóságok általi elutasásáról. Nos, Mincsev úr itt van, megkapja a szót. Üdvözlöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Politikai támogatást szeretnék itt szerezni. Az első petíció arra vonatkozik, hogy az állam nem vizsgálja ki ezt a bűncselekményt. A második petícióm arra vonatkozik, hogy Bulgária elutasította azt, hogy ezt a bűncselekményt kivizsgálja. A petícióm címében ez nem pontosan szerepel. Milyen bizonyítékunk van arra, hogy ez a baleset betörtént? A bulgár közigazgatási bíróság elutasította az én keresetemet két egy EU rendelkezés értelmében, vagyis irányelv értelmében lehetőség van arra, hogy ilyen keresetet adjunk be. A másik. Zero outcome. Third, Sofia cut decision from June 6, Szófiai Bíróság azt állította, hogy ezt csak elképzeltem a 14 tengerész eltűnését. Fellebbeztünk, és a másik bizonyíték az, hogy Bulgária elismerte azt, hogy eltűntek a tengerészek, és a római egyezmény ratifikálására hivatkozott, itt szándékosan késedelem történt, és Bulgária nem tett lépéseket a 14 a 14 tengerész felkuta, eltűnt tengerész felkutatására A másik pedig a török hatóságok érintettsége ez az emberi jogok megsértését jelenti. Az információt nem bocsátották rendelkezésünkre a török hatóságok, és ez a másik bizonyíték arra, hogy eltűntek ezek a tengerészek, emberi jogsértésről van szó, az eltűnés körülményeit nem ismerjük, és ezzel megsértik az említett egyezményt. Nem tudjuk, hogy a részvételük aktív vagy passzív, nem tudjuk, hogy a kormány engedélyezte, avagy nem ezeket a tevékenységeket. 16-os cikk, a Nemzetközi Egyezmény 16-os cikkének megsértéséről van szó, ezt a jogi, politikai tanácsadók nem elemezték itt a parlamentben. A petíciós bizottság a bulgár és török hatóságoktól felvilágosítást kérte erre a balesetre vonatkozóan. Az illetékes biztos nem válaszolt az én fellebezésemre. A bizottság hozzáállása meglepő számomra, és az Európa Tanács is nem kielégítően lépett a el kell mondjam, hogy nincsen, ezek szerint nincsen olyan hatóság Európában, amely reagálna a tengerészek eltűnésére, nem tudom, hogy politikai kalandor tevékenységről van-e itt e szó. A magyarázatok semmit mondóak voltak, és azt állították, hogy itt senki sem kompetens. Tisztelt képviselők, úgy érezzük, és úgy veszük, hogy önök pozitív lépéseket tudnak tenni, hiszen önök az a politikai testület, amely lépni tud, hogyha az államok nem tudják védeni az állampolgáraikat, vagy pedig megsértik az emberi jogokat, jelentősen megsértik, akkor a világ közössége, vagy az európai közösség felelős azért, hogy közbelépjen és a jogokat védje. Politikai, Bulgáriának és Törökországnak politikai felelőssége van, és kérjük, hogy ez a parlament vizsgálja ki az ügyet, egy nyilatkozatot fogadjon el azért, hogy a 14 tengerész eltűnésével kapcsolatosan vizsgálat induljon. Egy etikai csoport, vagy adhok csoport kellene, hogy működni kezdjen a jogi aspektusok vizsgálatára, amely aztán állásfoglalást hozna. Friedrich Nisse, Nisse az egyszer homóban utalt hasonló helyzetre a feladat igen nagy léptékű. Köszönöm szépen, Mincsev úr. Giovanni Mendola fog a bizottság részéről válaszolni ennek. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben a korlátokba ütközünk arra vonatkozóan, hogy mit is lehet egy ilyen baleset utáni vizsgálat érdekében még tenni, illetve az Európai Unió által meghozható jogi lépések tekintetében tulajdonképpen amit megállapítottunk tényként, az a tragikus baleset 2004. februárjában, amikor egy kambodzsai lobogó alatt hajózó hajó Ukrajnából Törökország felé török felségvizeken elsüllyedt. A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a a bolgár hatóságok által végzett utólagos vizsgálat nem volt kielegítő, és megsérti a, a 2052-es irányelvet. Számunkra elég világos a képlet. A 2000 2059-es irányelv ugye akkor lenne itt eh, alkalmazandó. Itt ugye a balesetek kivizsgálására van szó, hogyha személyszállítóbizó járművekről van szó, de ebben az esetben ugye eh, a baleset török felséghúzeket történt, tehát Törökországot nem kötelezhetjük arra, hogy eh, hogy ezt betesek, és hát 2004-ben került csalára baleset, amikor még az aktuális irányelv nem is létezett, illetve a Bulgária még nem is volt tagja az Európai Uniónak, tehát teljes mértékben az uniós sok hatáján kívül esik ez az eset, és hát éppen ezért nem tudjuk, hogy hogyan segíthetnénk ebben a helyzetben. A bolgár hatóságok által nyújtott válasz 2012. májusában úgy a szófiai államügyész reagált, ugye, és a rövid jelentés a baleset kivizsgálására, amit a török hatóságok bizt, bocsátottak rendelkezésre, mi egyik jelentésre vagy beszámolóra sem szeretnénk reagálni, de mégiscsak úgy tűnik, hogy hogy itt egy standard tengeri baleseti kivizsgálás történt, tehát, tehát nem sikerült világos eredményre jutni, sajnálatos módon a baleset esetében mi nem tudunk most százszázalékosan kideríteni, hogy mi volt az okának a balesetek, ez sokszor balesetek esetében így történhet. Ennyit tudok elmondani, elnök úr. Aló, kollega, ki intervenni, este téma? Vannak eh, kollégák, akik hozzá kívánok szólni ehhez a kérdéskörhöz? Ha nem nincsenek, akkor Mincsev úrnak adom meg a szót ismételten, hogy ha kívánja, válaszolhat a bizottságnak. Három percben. Köszönöm. A bizottság válasza ezt már ismerjük öt éve, mert a vizsgálat, az eset vizsgálata, a nyomozás nem a kompetens hatóság által történt. Bulgáriában van bűnügyi vizsgálat, vagyis bűnügyi nyomozás történt, de mi tenger részeti kivizsgálás, nyomozást kértünk, és ez nem történt meg Törökországban sem és ez az eredmény számunkra nulla. A következő tíz évben továbbra is ez terítéken lesz. Köszönöm szépen, Mincsev úr, de a gond az, hogy ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez nem tartozik a közösségi jog hatája alá, és nincsen illetékes a közösségnek a témakörben, akkor, akkor gyakorlatilag itt a labda a másik fél területén pattog. Tehát nagyon nehéz további életet sugalni, adni ennek a petíciónak, mint hogy nincs, haték, nincsen itt illetékesség. Tehát kár itten ö, falba ütköznünk, nincs igazán lehetőség, akkor tovább nem. Persze a zárószó az öné. Ah, ah, Köszönöm. Ezért javasoltam, két megoldás van az önök számára. Az egyik egy politikai vita plenárison, vagy adhok csoport felállítása, amely jogi szempontból elemezné, és politikailag is elemezné ezt az esetet, hiszen itt nagyon nagy ellentmondás van Bulgáriában a tényeket illetően. Ennyi. Köszönöm szépen, Misev úr ez nem lehetséges. A petíciós bizottságon belül nincs lehetőség arra, hogy atok munkacsoportot hozunk létre. Sajnálom, ilyen fajta megoldás nem áll rendelkezésre, nincsen rá feljogosultságunk. Kedves részvevők, le kell, hozzájuk most a, ennek a petíciónak a tárgyalását. Most öt percet adnánk a terem átrendezésére, nevezetesen arra, hogy akik nem koordinátorok, azok elhagyják a termet, a koordinátorok ülését előkészítendő. Köszönöm szépen.